Oké, colleagues. Uh, Kedves kollégák, elkezdhetjük az ülést. Nagyon sok mindenről kell beszélnünk. Nagyon nagy termet kaptunk, ez a, általában a külügyi a terme. És uh, a mai napi rendünkön lesz néhány téma, amely a külügyi is illeti Önök előtt van a napi rend tervezet, ehhez kívánnak-e valamit hozzátenni? Nem, akkor ezt elfogadottnak tekinthetjük. A jegyzőkönyvet körbe küldtük a 2011. november 29-i ülésről. Ezzel kapcsolatban van-e kiegészíteni valójuk, vagy megjegyzésük nincs, akkor rátérek az elnök közleményeire, tehát elfogadnak tekinthetjük a jegyzőkönyvet, és rátérek az elnök közleményeire. A legutóbbi uh, DROA elnökségi ülésen elhangzott az, hogy az AFET kibővített elnökségben hangsúlyozni kell azt, nagyon gyakran saját jogkörben döntenek a kérdésekről, ezért mindenképpen megállapodás született a frakciók között, akik felszólaltak az afet ben hogy a jövőben nekünk kell döntenünk a témáról, és arról, hogy ki írja meg a saját közönség jelentéseket, de ezekről majd a Külügyiszabadságban fognak szavazni. Brock úrral és, és, és jó magam is majd tegyelásokat fogunk folytatni a közös politikákról. Én ezt mindenképpen pozitívnak értékeltem az FED kibővített elnökségi ülésén, hogy minden frakció támogatta azt, hogy, az, hogy magunk módján dolgozzunk, de támogassuk egymást és erősítsük egymás álláspontját. El kell kerülni azt is, hogy megkettőzzük a munkát, és jobban kell kombinálni a munkánkat, amikor különböző tanulmányokat választunk ki. Tehát Strasbourgban lesz a következő találkozunk az AFET elnökével, illetve az, az albizottságok elnökeivel, és erről majd tájékoztatom önöket. A Genfi Emberi Jogi Tanácshoz küldött delegációról is tárgyaltunk. Nagyon jó volt az együttműködés, a találkozás a delegáltakkal. A jövő héten valószínűleg lesz eh, erről már egy konszenzuson alapuló állásfoglalás, és lesznek módosítók is néhány frakció részéről. El kell mondjam azt, hogy ez egy olyan állásfoglalás, amely minden évben hasonló, de az arab tavasz eh, miatt sokkal több bekezdés eh, van az új kihívásokkal kapcsolatban találkoztam Schulz úrral, a parlament új elnökével. Nagyon kedves gesztus volt a részéről, hogy elhívta magához az albizottságok, a plusz albizottságok elnökeit, és hangsúlyozta azt, hogy az emberi jogok rendkívül fontos témakört jelentenek az Európai Parlament számára, és hogy mindenképpen hangsúlyozni kell a parlament szerepét ebben, és hogy ő mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy támogasson bennünket. Azt is elmondta, hogy um, nem tervez túl sok utazást, de természetesen el fog látogatni Oroszországba és Kínába, de figyelembe véve a jelenlegi politikai programot a finanszírozás kapcsán főként itt fog tevékenykedni. Ezen kívül el fog látogatni a szabizottság ülésünkre az ősz folyamán, talán szeptemberben, és akkor is tárgyalhatunk vele, és megbeszélhetjük, hogy milyen utazásai voltak. Alelnöki szinten Macmillan Scott úr ismételte megválasztásra került, mint alelnök az Európai Parlamentben, és ő felelés, felelős az emberi jogért, illetve a Szaharov hálózatért. Találkoztunk a pénzügyi eszközökkel foglalkozó munkacsoporttal, a emberi jogi és demokrácia eh, eszközzel foglalkozó munkacsoporttal találkoztunk, Azért hoztuk létre ezt a munkacsoportot a Droász tagbizottság elnöke alatt, Jó volt az együttműködés, sokkal többet kaptunk, mint korábban, ez mindenképpen pozitív jel, de viszont vannak olyan pontok, ahol emlékeztetni kell őket, hogy azért szükség van változtatásra fókuszálni kell a választások nyomon követésére, erre koncentrálni kell az egyes jelentésekben. Tegnap délelőtt találkoztam az EU delegációk munkatársaival, akik emberi jogokkal foglalkoznak, rendkívül érdekes volt ez számomra. Meghallgathattam őket, vitázhattam velük, és láthattam azt, hogy mennyire nehéz az EU delegációkban a helyszínen a hierarchiát, illetve a külügyi szolgálat delegációit figyelembe véve. Általában mindig a külügyi szolgálat külügyi szolgálaté a fő szó. Hát kicsit másfajta képet kaptam most már erről. Amikor tegnap ott voltam, azt láttam, hogy tényleg releváns, nagyon színes ez a kép, és főként nők és fiatal nők képviseltették magukat. Ők szerződéses alapon dolgoznak. Úgy gondolom, hogy látni kell azt is, hogy így nem annyira könnyű az emberi jogért küzdeni, de nagyon várják a parlament támogatását, és hangsúlyoztam azt is, hogy nagyon fontos számunkra is az, hogy jól nyomon lehessen követni az ő munkájukat, amikor itt van a delegáció vezetőjük. Az Európa Tanács kapcsán új emberjogi főbiztos neveztek ki, Muisnyix urat Lettországból, Muisnyix úr Lettországból, ő korábban a tolerancia és rasszizmus elleni Európai Tanács elnöke volt korábban. Remélem, hogy hamarosan ellátogat hozzánk. Hamanberg úrral már jövő találkozunk Strasbourgban, megköszönjük neki a jó együttműködést, Oroszországgal és Szíriával kapcsolatban. Itt kiadtam egy eh, sajtóközleményt február 4-én, amelyben emlékeztettem Oroszországot az emberi jogi felelősségvállalására, akkor, amikor szavaznak a Szíriával kapcsolatos határozatról az ENSZ biztonsági tanácsában. Ez még nem történt meg eddig, de ö, eh, hangsúlyoztuk a sajtó közleményben, hogy nem támogatjuk, kritizáljuk azt, hogy támogatást nyújtanak Szíriának katonai ö, alapon, és ezen kívül azt is elmondtuk, hogy az orosz hatóságnak el kell fogadniuk a békés fejleményeket és a gyülekezési szabadságot. Van egy jó ö, hírem is, találkoztam néhány hete marokkói nagykövettel, és felvetettem egy korábbi marokkói boxolónak az esetét, aki ö, éppen a halálbüntetésre vált, viszont a pere nem felelt meg a nemzetközi egyezményeknek, és elmondtam azt, hogyha nagyon jó lenne, hogyha a marokkói király kegyelemben részesíteni, és meg is történt, ez egy nagyon jó hír. I also um, wrote... A... Uh, Ezen kívül írtam az itriai hatóságoknak David Iszák esetéről, évek óta sokan már lobbiznak érte. Ő Eritriában az a politikai fogvatartott, aki már évek óta fogságban van, egy svéd újságíróról van szó. Megkértem az Aszmarai EU delegációt, illetve a parlament elnökét is arra, hogy valóban vizsgálják meg ezt az esetet, és kövessék ezt nyomon. Remélem, hogy a diplomácia segíteni fog. Ez egy nagyon súlyos eset egyébként. Graf lambsdorff megpróbáltunk együttesen jelentést adni az AFET-nek az elmúlt évben betett eszközgyűlés beli látogatásunkról. Nem sikerült még eddig közös dátumot találnunk, és ezért röviden tájékoztatom önöket itt a droában társelnökként vettünk részt a delegáció munkájában, számos ülésen részt vettünk, Andrikeina asszony és Szála asszony, illetve jó magam képviseltük a DROA albizottságot, különböző üléseken részt vettünk, felvetettük minden alkalommal az emberi jogok helyzetét, főként a közel-keletre koncentráltunk. Nagyon érdekes volt a találkozónk az izraeli nagykövettel, illetve Palesztina képviselőjével, mert ez egy nagyon erős vita volt, és arról beszéltünk, hogy hogyan fog dönteni a közgyűlés, az ENSZ közgyűlése azzal kapcsolatban, hogy Palesztinát fogadják el államként, tehát kapjon állam státuszt. Az ENSZ-ben Líbiára, Szíriára és Egyiptomra is koncentráltunk, és nagyon érdekes volt a találkozónk Christopher Rosszal is, a nyugat-szaharai helyzet kapcsán. Természetesen nem tudok minden részletről beszámolni itt, de az ő értékelése szerint ő azt mondta, hogy az arab tavasz nem igazán szolgált előnyökkel a politikai megoldás számára, illetve az emberi jogok számára. A nyugat-szaharai kérdés az év első felében mindenképpen a mi napi rendünkön is el, és az AFET elnökével Brock úrral megkívánultatni azt, hogy lehetne egy közös ülésünk, és a Christopher Ross eljön hozzánk. Az elmúlt évben sem jött el az AFET meghívására, tehát óvatosnak kell lennünk, tehát jól nagy, ha ezért tudna jönni. A specifikus emberi kérdések közül megtudtuk azt, hogy az EU delegáció vezetője ott azt mondta, hogy az arab ö, tavasznak nem volt hatása, és a szavazások kapcsán most már megváltoznak a szavazási minták az arab országok között. Egyre inkább az látható, hogy elismerik az emberi jogokat, és jobban ápolják az emberi politikát az ENSZ keretében. Ez egy nagyon fontos információ volt. nagyon pozitívan nyilatkoztak novemberben arról, hogy Szíriával kapcsolatban lehetne egy határozat, amelyet szeretnének, viszont ez túlságosan messze mutató lenne. Ezt tudjuk, hogy, ez a, hogy, hogy az egész kérdés megrekedt ennél az határozatnál a biztonsági tanácsban, mert azt is kérték, hogy utaljanak azokra a súlyos háborús bűnökre, amikre Szíria kapcsán a biztonsági tanács már utalt, és amelyre figyelmeztette a biztonsági tanács a Nemzetközi Büntetőbíróságot is. Pozitív fejlemény volt az is, hogy sikerült elérni azt, hogy legyen egy specifikus jelentéstevő Irán esetében. Ezen kívül az egyetemes periódikus áttekintés és pozitív fogadtatásra talált. Az értékelőségben mindenképpen ezt pozitívat tekintették. A OPR második fordulójára fog sor kerülni ebben az évben, és nagyon fontos az, hogy most már végre is hajtsák az országok azt, amit ígértek az ENSZ keretén belül. Úgy gondolom, hogy így már az értékelések sokkal pontosabbak lehetnek, hogyha a, az UPR valóban hatással jár a helyszínen. Összességében jó volt ez a gyakorlat, jó volt az, hogy elmentünk közösen az Affettel és a Droával. Lambsdorff úr nagyon jól együttműködött velünk, és a második napon nem volt nagy probléma, koncentráltunk a fő kérdésekre. Nos, a jelenlegi állás szerint Lambsdorff úr az AFED-ben február 29-én fog beszámolni. Én aznap Burmában leszek, tehát örülnék annak, hogyha Adra Kéne asszony el tudna menni helyettem, és beszámolna a drón részéről. Köszönöm. Nos, ennyi lett volna az elnöki közleményem, és most pedig rátérünk az első pontra a napi rendünkön. Egy, um, egy igazából egy napra kész információ. A, az emberi jogok kapcsolatos munkánkról. Az Európa Ügyi Szolgált beszámolója és naprakész tájékoztatója a közös közleményről, az emberi és demokrácia az Európai Unió külső tevékenységében. Eston asszony által bemutatott közleményt megmutattuk, amit decemberben tájéztett elő. Ez az alapja a vitáinknak. Mielőtt ez a kommunikációt benyújtották volna a parlamentnek. Mi nagyon aggódtunk a folyamat miatt, mert eh, ez utolsó pont lehet abban, hogy olyan lehet jobban kezelni az emberi jogok kérdését, és eh, nem voltunk elégedett, hiszen nem eh, hallottunk időben erről, nem volt időnk arra, hogy részletesen megvizsgáljuk a kérdést, és nem tudtunk így hozzájárulni a vitához. Küldtem néhány tehát a kibővített elnökségnek november végén. Mi ezt kiinduló pontként tekintettük, ezt üdvözöltük, felvetettünk néhány pontot, amely fontos lehet számunkra, és most már tényleg üdvözöljük azt, hogy sokkal több időnk van, és a tagállamok az ő részükről is részletesen vitáznak erről. Áttekintő jellegű tervre van szükség, amelyet nyomon lehet követni. Tehát hogyha megmutatjuk az éves jelentést, a 2010-es jelentést, akkor arról döntöttünk, hogy lesznek olyan elképzelések, amelyek belekerülnek majd az emberi jogi áttekintésbe. Ma reggel arról döntöttünk, hogy a parlamenti emberi jogi áttekintő jelentés a zöldeké lesz, övéké lesz, az a, övé, övéké lesz az a jelentés, Tavarészó lesz a jelentéstevő, és semmi nem akadályoz bennünket abban, hogy részletesen járjunk el. Ennek nagyon örülök, hogy erről a kérdésről tárgyalhatunk. Popovski úr foglalkozik ezzel az EKS részéről. Ő valóban ismeri a témát, a részleteket, és ő fog minket bevezetni majd, azt illetően, hogy me- meddig jutottak el a vitában és a munkában. Engedjék meg, hogy emlékeztessem önöket arra, hogy a parlament, ez a szabadság részéről azt javasoltuk, hogy a folyamat végéig, a folyamat végén, az áttekintés végén talán minden egyes európai intézménynek közös álláspontot kellene kialakítania egy nyilatkozatra vagy konszenzusra vagy valami hasonlóan lenne szükség, hogy hangsúlyozni lehessen azt, hogy mennyire fontos az emberi jogok kérdése, és meg kell néznünk azt is, hogy ez megvalósul-e, ez jó lenne. Én ezt felvetettem a Dán külügyminiszter előtt is. A tagállamok sem ellenzik ezt, az NGO-k sem ellenzik ezt, hiszen ez erősíti az ő helyzetüket is, viszont nagyon fontos az, hogy stratégiailag elérjük ezt. Ennek van ugyanis lényege és hangsúlyozni fogja a kötelezettségvállalást az EU intézmények részéről. Schulz úrnak is felvetettem azt, hogy olyan, hogyha ez megvalósulna, és nyomást gyakorlok két és fél évünk van már ebből a jogatási ciklusból, ideális esetben, és én szeretném, hogyha ez a Dán elnökség során még megvalósulna. Rendben. Nos, akkor megadom a szót eh, Popovski úrnak, hogy számoljon be arról, hogy eh, mi a helyzet az emberi jogi áttekintéssel. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony, jó reggelt kívánok! Elnézést kérek azért, hogy a férfi tábort erősítem, és már egy kicsit őszül is a halántékom, de hát erről nem tehetek. Igazából valóban e- egy folyamat kezdetéről van szó, de van ennek a folyamatnak egy hosszas előzménye is, ahogyan biztosan tudják, és el kell mondani azt is, hogy nem volt ez mindig egyszerű. Nem volt egyszerű eljutni eddig a közös közleményig, de fontos volt a szilárd alapok lefektetése, és semmiképpen sem volt elpazarolt idő az, amit azzal töltöttünk, hogy az érdekelt köröket megkérdezzük. Az Európai Parlament korán részt vett a folyamatban, Heidi Hautala részvételével 2010. júliusában kezdtünk részt venni ebben a folyamatban, Azóta több eszmecserére is sor került a különböző bizottsági üléseken, és így tovább. Emellett a főképviselő is többször megjelent a plenáris előtt, a legutóbbi vitára decemberben került sor tavaly. Biztos vagyok abban, hogy ismerik a közös közlemény tartalmát, csak a legfőbb pontokat szeretném kiemelni, és a kontextust szeretném megadni mindehez. A közös közlemény négy részre tagolódik. Először is az Európai Unió politikájának eredményeiről beszél, és arról a célról, hogy cselekvéseinket sokkal hatékonyabbá kell tenni. Ez összefügg az egyes országok stratégiai terveivel. Három téma kapcsolódik ehhez szorosan, ezeket Kefi Esten javasolta. Az igazságügyi reforma nők jogai és a gyermekek jogai. Itt a kiemelt pontok, és ez összekapcsolódik az európai szomszédsági politikával is. Emellett hangsúlyozza a civil társadalommal felépített partneri, partnerségi kapcsolatot is. Emellett 360 fokos politikai koherenciára törekszik az Európai Unió, különböző politika területeket kell összekapcsolni egymással, amelyek sokszor egymástól elszigetelten működnek, ilyen a kereskedelem, a konfliktus prevenció, a terror elleni harc, a szabadság, a biztonság és az igazság térsége. Kofi Annant idézi a szöveg, ezek az elemek egymással szorosan összefüggnek, ezért egymástól függetlenül nem létezhetnek. Ez azt jelenti, hogy a fejlesztési együttműködés, az emberi jogok és így tovább, tehát az összes ilyen területet össze kell kapcsolni egymásra, és koherensé kell tenni. A második fontos pont az erős partnerségi kapcsolatok kialakítása multilaterális, bilaterális szinten, és kiemelt szerepe van a hatékony diplomáciának is, és végezetül figyelem irányul az európai közös álláspont kialakítására, és egy koherens európai álláspont kialakítása, amelyben a különböző területek eh, koherenciája közösen hat. Fontos ezért egy brüsszeli székhelyű munkacsoport létrehozása, ez eh, szépen lassan valóságos válik a jelen pillanatban. Fontos, hogy az Európai Unió hogyan kommunikálja az emberi jogi ügyeket a szélesebb közönség felé. Semmi sem fog változni, hogyha nem tudjuk ezeket a javaslatokat, ötleteket a gyakorlatba átültetni. A közlemény maga is mondja, hogy az Európai Unió is intézményeken belüli vitához kíván hozzájárulni, arról, hogy egy komprehenz, tehát egy átfogóbb, összefüggőbb megközelítés jöjjön létre az emberi jogok területén. Egy következő lépés az lenne, hogy intézményközi viták eszmecserék során finomítsák ezt az álláspontot az EU-s intézmények, és egy közös álláspont alakuljon ki. A folyamat már elkezdődött, és világos, hogy a parlament hallatta hangját. Ahogyan decemberben hallhatták, Catherine Ashton nyitott arra, hogy egy EU-s képviselőt jelöljünk ki, aki az emberi jogokkal foglalkozik, annak érdekében, hogy az Európai Uniónak egy arculata legyen ezen a téren. A tanácsban a Politikai Biztonsági Bizottságban már megkezdődött az első vita közös közleményről, különböző javaslatok születtek az esetleges feladatokkal kapcsolatosan, amelyeket felruházhatnánk egy emberi jogi megbízottat. Tehát gyakorlatilag jelenleg a mandátuma ennek a posztnak a fő kérdés. A feladat az lenne, hogy az Európai Unió láthatóságát növelje az emberi jogok területén, magas szintű hozzáférést biztosítson a harmadik országokkal folytatott tárgyalásokhoz, és képviselje az Európai Uniót a különböző rendezvényeken és konferenciákon, amelyek összefüggnek az emberi jogokkal. Emellett az adott személynek jól bele kellene illeszkednie a már létező emberi jog struktúrába az EKSZ-en belül. Ez egy világos üzenet volt, amelyet sok-sok delegáció megfogalmazott a tanácsban. Tehát eh, annak érdekében, hogy az emberi jogok terén végzett munka koherensebb és hatékonyabb legyen, erre van szükség. Emellett a mandátum jogi oldalával is foglalkozzon kell. Ugyanis először történne meg, hogy az Európai Unió kinevez egy megbízottat egy eh, konkrét témával kapcsolatosan. Az Európai Unió ilyen jellegű posztjai mindig egy-egy országra, régióra összpontosítottak, soha nem volt egy ilyen megbízott, aki egy konkrét témával foglalkozott volna, tematikus ügyekkel. Nyilván ez nem akadálya semminek, de át kell ezt gondolni, és jogi szemszögből nézve szorosan együtt kell működnünk az Európai Bizottsággal, hogy biztosítani tudjuk, hogy a mandátum valóban jogilag megalapozottat, hiszen az emberi jogok területe meghaladja jóval a közös kül- és biztonságpolitika területét. Emellett a tagállamok megvitatták annak a lehetőségét is, hogy legyen egy jövőbeni cselekvési terve, amely gyakorlatilag a közlemény végrehajtását eszközölni, és a tagállamok nagy mértékben támogatták ezt az ötletet. Nem egyhangúan talán, ehhez még koránban, de sokan támogatásukról biztosítottak minket ebben az ügyben. És az EKS hamarosan javaslatokat készít arról, hogy ez a cselekvési program hogyan is nézzen majd ki. A tagállamok közül néhányan egy politikai dokumentum megszövegezését is kérték, legyen az deklaráció vagy tanácsi következtetés, azt majd még meglátjuk, hogy milyen formát ölt. Meglátjuk majd, hogy mi lesz a leghatékonyabb, hiszen nem akarjuk megduplázni a munkát, hatékony akarunk lenni, de természetesen a javaslatokat mind-mind feljegyeztük, és feljegyeztem azt is, amit Lochbiller asszony mondott a parlamenti álláspontról. Természetesen biztosítani szeretnénk azt, hogy a parlament munkája, beleértve az önök munkáját is a saját jelentésükkel kapcsolatosan, beépül majd a tanácsi munkába, annak érdekében, hogy valóban egy közös platform alakuljon ki, amelyben az összes, összes intézmény képviselteti magát, ez lesz a célunk. Sok-sok tagállam hasonlóképpen vélekedik az ügyben, tehát egy jó alapról indulhatunk ki. Ami az ütemtervet illeti. A tagállamok igencsak ösztökéltek bennünket, és ez a mi célkitűzésünk is egyébként, hogy a follow-up munkát mielőbb zárjuk le. Június, ez év június végéig. Ez egybeesne a Dán elnökség végével. Fontos pillanat lesz a külügyi miniszterek eh, tanácskozása az informális kopenhágai találkozó alkalmával, amelyre március elején kerül sor, azt hiszem március 8-án és 9-én lesz ez, amikor is Catherine Ashton egy miniszteri eszmecsere lehetőségét eh, vetette fel erre vonatkozóan. Nem a cselekvési terv megszövegezésére kerül itt sor, de egy általános vitát szeretnének lefolytatni az emberi jogokról itt a miniszterek, és azt gondolom, hogy a miniszterek ezt a javaslatot nagyon jól fogadták, amelyet Catherine Esten abban a levelében fogalmazott meg, amelyet hagyományosan elküld, körbeküld az informális találkozókat megelőzően. Tehát az ütemterv ambiciózus, de úgy gondoljuk reális lehetőség kínálkozik arra, hogy megvalósítsuk, és nagyon érdekelne az önök véleménye arról, hogy hogyan látják a következő lépéseket az LKS munkájával kapcsolatosan, ami a közös közlemény utáni lépéseket illeti. És szeretném még egyszer elmondani, hangsúlyozni azt, amit az elején mondtam. A közlemény egy első lépés volt, megnyitotta a lehetőséget azelőtt, hogy a főképviselő közölje azt, hogy ő hogyan szeretne személy szerint hozzájárulni az emberi jogi áttekintéshez, amely nagyon fontos minden érintett intézmény számára természetesen. Köszönöm szépen elnök, köszönjük szépen Popovski úrnak. Nagyon szépen köszönjük, és mielőtt megadnám a szót David Nicholsnek, aki az emberi jogi szervezetek hálózatát képviseli itt ma, megjegyeznék egy-két dolgot. Popovski úr azt mondta, hogy az ütemterv végső pontja június. Már döntöttünk a jelentéstevő személyét illetően, így előfordul, hogy, hogy mi itt a parlamentben már is szintén elfogadjuk a júniusi plenáris ülésünkön a vonatkozó jelentést. Azt gondolom fontos, hogy ezt megelőzően eszmét cseréljünk egymással, és vagy összeegyeztessük az időt, ütemtervünket, tehát ez így lehet, hogy lehetségesé válik. David Nichols kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez az első alkalom, hogy az LKS-szel kapcsolatosan felszólalhatok itt, amióta önt megválasztották elnöket, elnöknek, ezért gratulálnék önnek, és várom az önnel való együttműködést az elkövetkezendő két és fél év során. Ami a közleményt illeti. Azt gondolom közülünk sokan részt vettünk ebben a folyamatban az elmúlt években, és egyetértek azzal, amit Popovski úr mondott az elején. Nem volt egyszerű feladat ez az elmúlt néhány évben, és hát itt-ott időnként frusztráló feladat is volt egyben. Bátorít és aggaszt is egyben, hogy egy olyan dokumentum készült el, amely egy új folyamat kezdőpontját jelzi, szemben egy olyan dokumentum, amely esetleg különböző kérdésekre válaszokat fogalmazhatna meg. Egy olyan dokumentumról van szó, amely talán több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol, és az elkövetkezendő hat hónapban most itt van a lehetőség, hogy megvitassuk a válaszokat, amelyek ezekre a kérdésekre adandók az összes intézmény bevonásával, a parlament és a civil társadalom bevonásával is. De nagyon fontos, hogy ezek a válaszok mielőbb megszülessenek, hiszen amíg a, az emberi jogi politikával kapcsolatos ügyeket megvitattuk az elmúlt években, nagyon sok ember időt fordított erre, miközben a politikát megvalósítására kellett volna fordítaniuk ezt az időt. Igaz ez az intézményekre és a civil társadalmi munkatársakra is. Fontos tehát, hogy a Dán elnökség végére megszülessen egy olyan politika, amelyet végre is tudunk hajtani. A közlemény, mint ahogyan mondtam, több kérdést vett fel, mint amennyit megválaszol, és szeretnék eljött utal- utalást tenni arra a dokumentumra, amelyet múlt év októberében mutattunk be, ez 8 pontot vonultatott fel, véleményünk szerint ezek a minimális követelményei annak, hogy egy hatékony emberi jogi politikát tudjunk megvalósítani. Hogyha megnézzük ezt a nyolc pontot, láthatjuk, hogy volt némi előre lépés néhányban, azonban még mindig nem sikerült mindet maradéktalanul megvalósítani. Tehát néhányat kiemelnék ezek közül, hogyha megengedik. Az első pont szerint a stratégiának az emberi jogok területén a nemzetközi jogi standardokra kell támaszkodnia. Ez nagyjából megvalósult ezzel a közleménnyel. Az elmúlt néhány évben azt láthattuk, hogy romlott a helyzet ami az EU által használt és az EU-s intézmények által használt nyelvezetet illeti az emberi jogok területén, nem az egyetemes elvekről, legális, illetve jogi eszmékről, elve, alapelvekről beszéltek az intézmények, hanem az európai értékekről. Ez a közlemény világosan kimondja, hogy az emberi jogok egyetemessége és érthetetlensége mindenütt szavatolva kell, hogy legyen. Ez egy nagyon jó lépés. A második pont amelyet kiemeltünk a dokumentumban. A külső-belső koherenciára vonatkozik, ami az emberi jogi politikát illeti. A közlemény itt 360 fokos politikai koherenciáról beszél ezzel kapcsolatosan. Ez egy olyan dolog, amelyről már sok-sok éve beszélünk, a koherencia problémájáról nevezetesen, ami az emberi jogok tiszteletben tartását illeti az EU-n belül, és az emberi jogok melletti kiállást az EU határain kívül. Az elmúlt években kezdte az Európai Unió először komolyan venni ezt a dolgot, aminek nagyon örülünk, és ez részben köszönhető a belga elnökségnek és az utána következő elnökségek munkájának. Tehát úgy látjuk, most kezdték először komolyan menni ezt a koherencia kérdést. A közlemény felveti az ügyet, azonban nem válaszolja meg a nyitott kérdéseket ennek kapcsán, ezért az elkövetkezendő hónapokban tisztázni kell, hogy hogyan lehet egy olyan mechanizmust létrehozni, amely az emberi jogokat az Európai Unión belül kiemeli és koherensé teszi a politikákat ezen a téren. A harmadik pont arra vonatkozik, hogy az emberi jogokat az Európai Unió kül- külpolitikájának középpontjába kell emelni, és integrálni kell, össze kell kapcsolni az összes többi politika területtel. A közlemény ezt is említi, felkarolja ezt az ügyet, de nem szól arról, hogy hogyan kell ennek a valóságban kinéznie. Az elmúlt évek során az emberi jogok területén felmerült egyik legfőbb probléma, az volt, hogy egyfajta zavar alakult ki azzal kapcsolatosan, hogy ki tegyen mit, és hogy az emberi jogok területén munkálkodó egyének hogyan is tudjanak hatékonyan működni. Olyan emberekről van itt szó, akik nem feltétlenül az összes idejüket az emberi jogok védelmére szentelik. A közlemény itt is felveti a kérdést, de nem ad világos választ arra, hogy az emberi jogokat hogyan is lehetne kezelni más politika területeken belül. A negyedik pont, amelyet felvetettünk, az a tagállamok szerepe abban, hogy végrehajtsuk és kialakítsuk az emberi jogi politikánkat. Azt láthattuk, hogy a tagállamok egyre kisebb szerepet vállaltak az emberi jogok területén, főként ami a végrehajtást illeti a gyakorlatban. Reménykedünk abban, hogy a tanács a közleményre adott válaszában foglalkozik ezzel a kérdéssel. A közlemény nagyon röviden megemlíti a tagállamok szerepét a köz, a, az Európai Unión belül, de ez egy olyan dolog, amire a tanácsnak kell megoldást találni az elkövetkezendő hat hónapban. Az ötödik pont, amit meg szeretnénk eleme, emelni, kiemelni, az a képzés, emberi jogi képzés minden munkatárs számára aztán, ami az emberi jogi teljesítményeket illeti, ezeket be kell építeni a diplomaták külső. A képzés szerepel a nyilatkozatban, de azt hiszem, hogy nem olyasmiként említik ezt, amely kötelező lenne az LKS számára az EU delegáció vezetőkkel kapcsolatban nem szerepel semmi olyasmi, hogy mely értékelés lenne például az a kapcsolatban, hogy milyen mértékben érik el az emberi jogi célkitűzéseket egyéni alapon. Azt hiszem, hogy ezt a problémát még meg kell oldani. Gond az, hogy ez nem szerepel. A hatodik pont. Ami az átláthatóságot és elszámolthatatóságot illeti partnerséget, a civil társadalom, a konzultációkat, a civil társadalom. A nyilatkozatban nagyon sok szép szó szerepel erről, és azt hiszem, hogy az EU intézményeken belül egyfajta új mentalitás figyelhető meg a közel-kelet észak-afrikai eseményeket követően, megváltozott a civil társadalom potenciális szerepének értékelése. A civil társadalmat valódi partnerként kezelik. Azonban még mindig van egy olyan trend, amely arra irányul, hogy konzultálnak Brüsszelben, a helyszínen, a civil társadalmakkal, de sokszor csak azért csinálják, mert ki kell pipálni. Na jó, megkérdeztük a civil társadalmat, de nem igazán képezi valóban őszintén a folyamat részét a civil társadalommal való foglalkozás. A mi szervezetünk egy dokumentumot készített arról, hogy hogy kellene kinézni a valódi konzultációnak. Ashton asszony 2010-ben már megismerkedett ezzel az elképzelésünkkel, mi úgy gondoljuk, hogy ezt kellene minden intézménynek szem előtt tartani. A hetedik pont, ami a rendkívüli képviselőt illeti, nagyon örülök, hogy itt is vannak változások a tanácson belül, ki fognak nevezni egy külön képviselőt remélhetőleg a Dán elnökség végére lesz egy külön eh, kiemelt főképviselő. Ennek most kell történnie, nem kell, hogy az egész folyamat lezáruljon. Most azonnal lehetne ezt a szemét kinevezni. Egy levére hivatkoznék, amelyet a mi szervezetünk eh, küldött el. Önök is megkapták azt hiszem másolatban. Mi leírtuk, hogy mi lenne az ideális mandátuma egy emberi jogi főképviselőnek, és hogy milyen szerepet kell játszania a külkapcsolatokban és az Európai Unión belül. Hogyan lehet garantálni, hogy minden EU tagállamot aktívan részt, aktívan bevonják az emberi jogi politikákba. A nyolcadik pont a tanácsi döntések hatékonyságáról szólt, ez nem szerepel a nyilatkozatban, tehát valamit kell tenni ezen a területen, az tanácsnak reagálnia kell erre. Van egy nagyon jó dokumentum, az osztrák elnökség idején készült egy papír, egy dokumentum, amely ö, megmutatja, hogy az emberi jogi kérdésekkel hogyan kellene foglalkozniuk az és munkacsoportoknak. Sajnálatos módon ez a papír úgy tűnik mégiscsak a fiók mélyén maradt, ott van, de nem nagyon vették elő. Azt hiszem, hogy a tanácsnak elő kellene vennie, és meg kellene fontolnia az abban foglaltakat. Az utolsó pont. Tavaly októberben itt is fogalmaztunk meg. Nos, azt, hogy a stratégiát úgy kell kidolgozni, hogy minden intézményt bevonunk, minden intézménynek kötelező érvényűvé kell tennie az emberi jogi kérdések tárgyalását, nem csak a parlamenti dokumentumok, nem csak az Európai Külügyi Szolgálat kell, hogy ezzel foglalkozzon, nagyon örülök annak, hogy azt mondta az elnök asszony, hogy ő is arra törekszik, hogy hogyan lehetne egy dokumentumot készíteni a Dán elnökség végére, egy közös dokumentum készülne minden intézmény részéről, a parlament, az LKS, a bizottság, a tanács közösen készítene egy álláspontot, amelyben megfogalmaznák, hogy milyen egyéni szerepekkel lehet hozzájárulni a hatékony emberi jogi politikák megvalósításához. Nikosz úr, köszönöm szépen. Köszönöm szépen az egész hálózatnak, köszönöm, hogy ennyire szorosan nyomon követték ezt a munkát. A különböző civil szervezetek az elmúlt években különböző szakértelmet halmoztak fel, és ez nagyon is értékes. Az, önök, az ajánlása is nagyon értékesek, nyilván hatása lesznek a munkánkra. Most pedig megadom a szót Tavares úrnak, a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Popovski úr, Nikolász úr, nagyon szépen köszönöm az önök, önök előadásait is. Nagy jelentőséget tulajdonítunk ennek a dokumentumnak, ennek a nyilatkozatnak. Úgy gondoljuk, hogy nagyon érdekes koncepciókat tartalmaz, szeretnénk ezeket megvalósítani, és szeretnénk, a parlament szeretne sok mindent tenni ezen a területen, aktív szerepet szeretnénk ebben a vitában vállalni. Ez egy szélesebb körű stratégiai vita, amely arról szól, hogy mi legyen a filozófiánk, a módszertanunk, hogyan lehet végrehajtani az emberi jogi európai politikákat. Én a zöld jelentés készítő vagyok, és zöld koordinátor, azt hiszem, a többi frakció is nagy jelentőséget tulajdonít ennek a jelentésnek. A parlament már kezdett valamit csinálni ezen a területen, mármint az emberi jogi politikák stratégiai következményeit illetően Howitt úr jelentésében szerepel, ez erről mindjárt szólunk, és a parlamentnek hosszú hagyománya van emberi jogi kérdésben. Nagyon sok mindent tettünk már ezen a területen, tehát nem túlzás azt mondani, hogy a parlament összevetve többi parlamenttel. Ez a tisztelt ház úgy gondolom, hogy különleges szerepet játszott az emberi jogi kérdésekben. Egy olyan szerepet, amely eredmény a parlament kreativitásának tudható be. Ez a pozitív szerep és eredmény. Tudom, hogy mindenki nagyon aktívan fogja megnézni ezt a dokumentumot, a parlament jelentése, és aktívan foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ha megengedik, ahogy az elnök asszony említette, mi ez? úgy látjuk, hogy ez egy kiinduló pont. És most merülnek fel az igazi kérdések. Ezeket meg is kell válaszolni, módszertani kérdéseket. Az akciótervvel kapcsolatos kérdéseket. Pavoszki úr, Nikolsz úr, önök is említették ezeket az elemeket. Olyan kérdések is felmerültek, hogy hogyan lehet a helyszínen megvalósítani az emberi jogi stratégiákat, a konzultációkat hogyan lehet megtartani. Szeretnénk az ön által említett dokumentumot látni, amely arról szól, hogy a valódi konzultációnak hogy is kellene kinéznie minél objektívebb információra van szükség, sokszor azt mondjuk ebben a házban, hogy mi egy politikai intézmény vagyunk, és nem diplomáciai testület. De a politikai álláspontunknak közel kell állniuk az objektív adatokhoz, információkhoz, megbízható információk alapján kell dolgoznunk, és együtt kell működnünk persze az LKS-szel, tanácsa, bizottsággal, Van néhány kérdés, amelyet nemrégiben megvitattunk. Két dolgot szeretnék megemlíteni. Hmm, nem zárultak még le, de nagyon fontosak, elgondolkoztatóak. És hogy az események változtak, változnak. Láttuk, hogy mi történt az arab tavasz kapcsán, de ne feledjük el, hogy az események az Európai Unión belül is változtak. Intézményi változások következtek be a Lisszaboni szerződés következtében. Aztán ugye a válság is elgondolkoztat bennünket. A válság kapcsán fel kell tenni a kérdést, hogy milyen politikákat kívánunk végrehajtani. Hogy ezt a válságot feloldjuk, megoldjuk. Lehet, hogy ez nem nagyon tört, nem tűnik úgy, hogy szorosan kapcsolódna az emberi jogokhoz, de igen. Például a világbeli partnereinkkel való kapcsolatunk, régiókkal való kapcsolatunk függ attól is, hogy az Európai Unió öm, azt láttuk, hogy néhány EU tagállamban a válság oda vezetett, hogy ö, gazdasági értelemben kialakult függőség, politikai koordinációval kapcsolatos függőség, több helyen intenzívebb párbeszédet kezdtek folytatni harmadik országokkal, ezen el kell gondolkozni hogyan lehetünk agilisebbek, hatékonyabbak a válság idején, amikor néhány partnerünk a világban úgy érzik, hogy ők megerősödtek, de emberi jogi téren még azért van még mit tenniük a saját házuk táján. Azt hiszem, hogy a parlament van abban a helyzetben, hogy elmondja, mi azt mondjuk a parlamentben, hogy ez ugyanez igaz Európára is. Európa hitelesebb lesz, ha a saját házunk táján kezdünk el rendet tenni. A saját alapjogi vitánkkal kell foglalkoznunk, ezzel sokat foglalkozunk a parlamentben, de hát meg kell néznünk otthon, magunknál, hogy a mi cégeink hogyan lépnek fel a határokon kívül a szociális és testületi, vállalati felelősség, ez nagyon fontos. Néha aláássa azokat az erőfeszítéseket, amelyeket az intézményeink az emberi jogok területén tesznek a világon másút. Üdvözlöm azt a megállapítást, vagy támogatom, hogy egy világos ütemtervet kell kidolgozni a dokumentum megvitatását illetően. Nagyon érdekesnek találom, hogy az intézmények politikai nyilatkozatok irányában mozdulnak el. Ez egy nagyon érdekes pont minden kérdés szempontjából. Jó lenne, ha találkoznának a különböző álláspontok. Én azt gondolom, hogy nagyon erős, konstruktív, produktív módon kell fellépnünk a tartalmat illetően. Nem csak politikai nyilatkozatot kell megfogalmaznunk, hanem egy olyan dokumentumot, amelynek van mondani valója. Azt hiszem, hogy mindenki nagyon is készen van ezen vonalak mentén dolgozni. Szerintem nagyon produktív időszak elébe nézünk, sok új gondolattal, ötlettel, és remélem, hogy nagyon jól tudunk majd együttműködni ebben. Köszönöm szépen, most Howitt úr. Nagyon szépen köszönöm, üdvözlöm eh, a tisztelt vendégeket, már másodszor jár itt egyik vendégünk. Nagyon nagy örömmel dolgoztam önnel együtt eh, az elmúlt években. Az Kicsit kritik, kritizáltok önöket, az LKS-ben dolgozókat. Szeretném önöket afelől biztosítani, hogy ami Lakbéler asszonyt, az én munkámat, az előző elnököt illeti, Hautala asszony munkáját, az emberi jogi tanácsi határozatot, amelyet elfogadunk jövő héten, ezek mind szólnak a fölülvizsgálatról. Mi azon dolgozunk, hogy következetes üzeneteket fogalmazzunk meg mindannyian, hogy a különböző parlamenti frakciók véleménye is tükröződjön. Üdvözlöm ezt együttműködést, de szeretném önöknek elmondani, az LKS-nek, hogy a parlament részéről is szeretnénk világos üzenetet megfogalmazni. Üdvözlöm, de támogatom azt, amit az egyik tisztelt vendégünk mondott. Nagyon fontos azt mondani, hogy ami az értékeket és elveket illeti, Ashton asszony dokumentuma nagyon is erőteljes, nagyon jó, bírálja az Európai Uniót, abban az értelemben, hogy az Európai Unióban az emberi jogokról beszélünk, de hát nem mindig voltunk annyira óvatosak és őszinték ebben a témában. Az sem a nemzetközi humanitáriusok terén azért nem voltunk mindig kiválók, és a dokumentum ezt világosan meg is fogalmazza, Esten asszonyi már mind. Én támogatom, együtt érzek Tudom, hogy mi a főképviselő asszony, Eston asszony szándéka. Ő szeretné ehhez alulról felfelé építkezés dinamikus lenne, nem csak szavak, hanem tettek, és követnék. Tudom, hogy ez volt az ő motivációja, megpróbálta ezt kicsit másként megvalósítani a szokásostól, ami a szándékait illeti, azt hiszem, hogy helyes úton jár, és eh, szeretném támogatni azt is, hogy azt mond a plenáris ülésen, hogy az az elképzelés, a civil szervezetek, a parlament megfogalmazták azt, hogy szükség van egy emberi jogi főképviselőre. Eston asszony nagyon óvatosan e, ezt a témát is felvetette. Az én jelentés tervezetemben megfogalmazom azt, hogy ami a mandátumot illeti, olyas valaki lenne jó, aki nem csak jogi e, szakképzettséggel rendelkezik, hanem nemzetközi emberi jogok ismerője, a nemzetközi humanitárius jog szakértője, és ilyes valakire volna szükség, aki valóban képviselni tudja az Európai Uniót, a főképviselőasszonyt, jogi vitákban, kérdésekben. Az amerikai modellre hivatkoztam ebben. Azt hiszem, hogy ilyes valakire lenne szükség, ezt eh, tudom, hogy nagyon körültekintően, nagyon alaposan végiggondolták ezt, mielőtt jóvá hagyták egy brüsszeli székhelyű mandátumról volt szó, hát körültekintően óvatosan kell ezt a kérdést meg, megfontolni. Nagyon pozitív ez. A civil szervezeteknek ez annyira nem tetszik. Ők három téma körül akartak kampányolni, hiszen ők nagyon sok civil szervezetet képviselnek. Tehát háromnak tetszik ez az elképzelés, a többinek nem a hálózaton belül, a civil szervezetek közül. Szeretnénk valami mást. Szeretnénk bemutatni, hogy mi mást is tudunk, tehát szeretnénk hozzájárulni. Nem azt akarom mondani, hogy nem fogunk azzal foglalkozni, mert az LKS felülvizsgálatában szerepel. Én azt gondolom, hogy én támogatom ezt. Azt gondolom, hogy eh, a végrehajtáson még dolgozni kell, Mivel a tagállamok viszonyát illeti az akciótervezés ez nagyon helyes, egyetétek a civil szervezetekkel, néhány különlegesen érzékeny területet kicsit a háttérbe szorítjuk, radikálisan meg kell változtatni, meg kell reformálni a, az emberi jogi párbeszédet. Ugye azt mondom, hogy ez egy kudarcot vallott kérdéskör, ugye beszélünk kudarcot vallott államokról, ez kudarcot vallott kérdés az emberi jogi párbeszéd. Én nem az érintettek jó szándékát kérdőjelezem meg, de hát nem kielégítő az, amit elértek, nem kielégítő az elért változás. Egyetetek azzal, amit az előadásokban is elmondtak a Human Rights Network részéről, külső-belső dimenziókról, koherenciáról. Lakbilla összenyerő később fogok szólni majd a jelentésem kapcsán. A plenárison is szóltam erről ami a fokális pontokat illeti. Mindenki egyetért ezzel. Már egy ideje ez volt a politikánk, ez nem egy új dolog. Időbe tellik. Állandóan változnak a kinevezések, ez egy, azt mondjuk, hogy ez a negyedik hidat festjük újra, ugye hát amikor több hidat kell átfesteni, mert az utolsót átfestetük, már az elsőt megint újra festhetjük, ezt egy ilyen angol mondás. Hát a, a tempóval is van egy kis gond, ez egy végtelen történet. Egy gyengesége van a dokumentumnak az elszámoltathatóság területén, ezt beírom a jelentésembe. Ennek a parlamentnek nagyon fontos szerepe van az átláthatóság terén, az Európai Unió emberi jogi teljesítményét illetően kell nagyobb átláthatóság, van, amikor bizalmasan kell kezelni kérdéseket, hogy valóban elérjük azokat a változásokat, amiket szeretnénk. Fontos a bizalom, a jó kapcsolatok, az albizottság, a mi ö, emberi jogi albizottságunk és az elkezd között jó kapcsolat kell, sok mindent a nyilvánosság előtt kell megtárgyalni, mindenki mindenkit elszámoltathat. Én szerintem nem vagyunk eléggé elszámoltathatóak gyenge pontja ennek a felővizsgálatnak, ezen kell együtt dolgoznunk. Nem arra van szó, hogy itt most ilyen mi több hatalmat akarunk magunkhoz ragadni a parlament részéről, hanem valóban megfelelő, átlátható, elszámoltatható jelentés készítése van szükség. Ez hiányzik, az egyenlőség is hiányzik, csak azt ismerve, gondolom, hogy nem saját véleménye ez, ez hiányzik a dokumentumból. És végül, nagyon nehéz kérdés, ha néhány választóm nézi ezt a műsort, azt mondja, hogy az egész hülyeség, hogy hát azt látják, hogy egy olyan szervezeti kultúrát kívánnak kialakítani, ami hát időbe telik, nehézkes. Papovszki úr, hát ön is küzd ezzel. De egyik oka annak, hogy mi nem vagyunk annyira hatékonyak az emberi jogok területén, az, hogy nincs elég tudásunk az emberi jogokról. Az EU intézményben nem volt elég. Se. Na, ami küzdenek ezekkel, be kell építeni. Milyen be kell építeni az EU intézményekbe az emberi jogok kérdését. Ezért fontos a stratégiai felülvizsgálat, nagyon fontos, hogy önöket ebben támogassuk. Köszönöm. Thank you, Mr. Howard, Madam Gomez. Köszönöm szépen, Howard asszony, Gomes asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Nagy, nagy mértékben egyetértek az előttem szólóval. Rajta várás, amit elmondott, ez a teljes mértékben egyetértek. Szeretném elmondani azt, hogy egyetlen olyan területen sem fontosabb az, hogy előtérbe helyezzük az emberi jogok kultúráját, ahogy azt ön is említette. Mindenképpen arra kell törekedni, hogy integráljuk ezt, és konzisztenciát teremtsünk az Európai Unió politikáit, illetően az emberi jogokkal kapcsolatban, ahogy azt az Amnesty International is javasolta és főként a fejlesztés területén kell ezt elősegíteni. Ez egy olyan terület, amit lefed a fejlesztési biztos, ez lefedi az EU kapcsolatait nagyon sok országgal, ahol az USA-nak nagyon sok régi kapcsolatai is vannak, például gyarmati például gyarmati kapcsolatok, vagy a kotonói egyezmény, itt mindenképpen emberi jogi fellépésre van szükség, amely jelenleg hiányzik, és amely nagyon konzisztens. A 8-as vagy 96-os cikket lehetne idézni a kotonói egyezményből. Láthatjuk, hogy ezen országokkal szemben Van egy nagyon jelentős finanszírozási eszköz, amely a millenniumi célkötőzéseket, illetve az emberi jogokat segíteni elő, és főként ezeket segíteni elő. Viszont ezekre árnyékot vett az a szokásos eljárás az úgynevezett fejlesztési iparákból, és, és tudatosan használom ezt a kifejezést. Ez az eszköz a demokratikus emberi jogok eszköze, ez egy olyan eszköz, amelyet, amelyet eh, az Európai Parlament nem felügyel, mert nem kötődik hozzá költségvetés. Ez elfogadhatatlan. Úgy gondolom, hogy az első, amit követelnünk kell, az az, hogy az EDF kapjon egy eh, költségvetést, és akkor így mi tudjuk ezt eh, felügyelni, főként az emberi jogok területén. De minden mellett szükség van arra, hogy elmélyítsük az emberek a kultúráját itt Brüsszelben, illetve az illetékes delegációknál és a kotonai egyezmény értelmében, vagy más, szükség, vagy más kötelező érvényű egyezmények értelmében lépnek fel. Elnök, köszönöm szépen Anna. Reminded me what I learned yesterday in an, uh... Amit mondtál, az arra emlékeztetett, amit megtudtam tegnap. Volt egy találkozó, és a e, emberi jog és demokrácia eszközről szólt ez a találkozó, ezt értékeltük, és pontosan azt hallottam, hogy te is elmondtál, a delegációk belül is másképp gondolkodnak azok, akik a fejlesztéssel foglalkoznak, és azok, akik az emberi jogokkal foglalkoznak, és ez nagy problémát jelent, úgy tűnik. Tehát azok, akik nyomon követik az emberi jogok és demokrácia eszközt, akkor tudniuk kell, hogy jövő héten Strasbourgban az értékelést meghallgathatjuk, és néhány munkatársas eljöhetne, hiszen nagyon sokat tanulhatnánk ebből. Ez 16-án lesz Strasbourgban és a droábeli kollégáknak azért mondom, mert az NG-k is ott lesznek, tehát nem tudom, hogy akik eh, fókuszálnak ezekre az eszközökre, azok miért ne jöhetnének el, tehát szerintem nagyon jó kis ajánlásokat lehetne itt hallani. Kukán úr következik. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnökasszony. A 2009-es éves jelentésben az emberi jogokról a világon az Európai Parlament arra szólított fel, arra szólította fel a főképviselőt, hogy alapvetően tekintse át azt, hogy mennyire hatékonyak az EU eszközök az emberi jogi párbeszédek fenntartása szempontjából az EU iránymutatásokban, illetve mennyire hatékony az európai demokrácia és emberi jogok eszköze, az EU kétoldali fellépése, illetve multilaterális formában való fellépések kapcsán. Ezt a közleményt az EKS részéről üdvözlöm. Örülök annak, hogy hatékonyabban kívánnak fellépni az emberek és demokrácia kapcsán. Az eredménye ennek a közleménynek annak kell lennie, hogy átalakítják a jelenlegi feltételeit az új eszközöknek, annak érdekében, hogy hatékonyabb legyen a védelem, és előtérbe kerüljön az emberi jogok kérdése világszerte. Ez a közlemény tevékenységeket javasol négy területen, bizonyos mechanizmusokat, integráló politikákat, partnerség képítését, és azt javasolja, hogy eljünk, szólaljunk fel. Erősíti az EU elkötelezettségét az emberi jogok minden területén, polgári, jogi, gazdasági, kulturális és szociális területen és itt az ideje annak, hogy értékeljük azt, hogy mennyire hatékonyak ezek az emberi jogi eszközök, és radikális változtatásokra van szükség annak érdekében, hogy az ambiciózus célkötözéseinket el tudjuk érni, amiket a Lisszaboni szerződésben rögzítettünk, vagyis az EU, mint globális szereplő az emberi jogok megvédésében, ezt a szerepet valóban magunkra kell vállalnunk. Ambiciózus célokhoz ambiciózus eszközökre van és intézkedésekre van szükség, és ezeket végre is kell hajtani késedelem nélkül. Az Európai Unió megközelítése személyre szabott minden egyes ország esetében. Nincs egy általános megközelítés, az Európai Unió megpróbál megfelelni az adott ország valóságának, annak érdekében, hogy konkrét eredményeket lehessen elérni, úgy, ahogy ezt Popovski úr is elmítette. A főképviselő azt vállalta, hogy bizonyos cross-cutting, vagyis több mindent érintő témákra fog koncentrálni, a nők helyzete, a gyerekek helyzete. Például az Európai Unió megpróbálja az integrálni az embereket minden egyes politikai területre, főként azokra, amelyek a biztonság, igazságügy, krízismenedzsment, terrorizmus elhárítás, konfliktus internet vagy a fejlesztés területét jelentik. Csak néhány eszközt, illetve területet említettem meg, ahol még jobban, még többet tehetne az Európai Unió. Értékelnünk kell az EU intézkedések és részvét, az EU ENSZ beli részvételének hatékonyságát, például az emberi jogi tanácsban, és meg kell találni annak a módját, hogy hogyan lehetne jobban elérni ezt, az Európai Unió hangját még jobban hallják. Egy hangulag felszólalva, az Európai Unió nagyon erős lehet a világon. Az Európai Parlament, a tanács, a tagállamok által garantálni lehet azt, hogy az Európai Unió hangját meghallhassák koordinált módon. Fortunately, that was not the case in the past. Speaking, for example, Sajnos a múltban ez nem így volt, az ENSZ-ben például nem így volt. Figyelembe kell vennünk azt, hogy az emberi jogok szóló párbeszédet folytassuk például Kínával, Oroszországgal. Egyértelmű az, hogy az emberi jogi párbeszéd haszontalan azokban az országokban, ahol nem veszik komolyan ezt, a soron tudnak elérni megfelelő előrelépést. A harmadik országokkal fenntartott párbeszéd nagyon fontos az emberi jog szempontjából, főként a fejlődő országokban, ahol az emberi jogok figyelembevétele eléggé alacsony. A hatékonyság ezeknek az emberi jogi záradékoknak nagyon fontos az Európai Unió szempontjából. Az Emberi Jogi Tanács a 90. ülésén foglalkozni fog az EU-n kívüli emberi jogi megsértésekről, és ezért az EP állásfoglalás arra kéri Eston asszonyt, hogy hajtsák végre a szankciók rendszerét, és figyeljék, kísérjék figyelembe azt, hogy azok a cégek, amelyek nem felelnek meg ennek, azok ne kapnak semmilyen fajta európai támogatást. A közös közlemény, amit megmutattunk az EU tagállamokkal, illetve az Európai Parlamenttel is, és amely kidolgoz majd egy állásfoglalást. Ennek kapcsán meg kell vitatni ezt, hogy hogyan lehetne az emberi jogi eszköz hatékonyságát javítani. Tehát a folyamat elején állunk, és remélem, hogy az Európai Parlament hozzá fog járulni nagymértékben ez a folyamathoz. Annak érdekében, hogy az igazságos legyek elnök azt, hogy kell mondjam azt, hogy ha Andrikaina asszony itt lenne, akkor ugyanazt mondaná el, mint amit én elmondtam. Köszönöm szépen Kukán úrnak ezt a nagyon átfogó prezentációját, és nagyon figyelmesen meghallgattam önt is, és Andrikeine asszonyt is, és szeretném azt hangsúlyozni, hogy Howitt, Tavares kollégák ugyancsak hangsúlyozták, akár csak ön is, hogy nagyon meg kell nézni, milyen témákat választunk. Például a gyerekek jogai, az igazságügy reformja, a nőkkel szembeni helyzet a háborús konfliktusokban, ezek minden egyes alkalommal a napirendünkre kerülnek, függetlenül attól, hogy milyen országról beszélünk. Ezek olyan témák, amelyek nagyon, kivannak, nagyon jól kivannak választva. Nagyon fontos ez, és fontos az is, hogy koncentráljunk a vállalatok felelősségére, főként azokra, amelyeknek a székhelye az Európai Unióban található, és meg kell vizsgálni azt, hogy mit tesznek az Európai Unión kívül. Mielőtt visszaadnám a szót Popovski úrnak, két dolgot szeretnék elmondani. Popovski úr a Gümnichi találkozóról beszélt a márciusban, Kopenhágában, ahol már találkoznak a az, az államfők, ha jól tudom, a, az AFED-ben a Dán külügyminiszter ugyancsak ezt hangsúlyozta, és a németek is, az én kormányom is írtak egy levelet néhány idővel, néhány, nem régiben, tehát nyomon követik ezt a kérdést. Tehát azok, akik tudnak tárgyalni a kormányokkal, kérem lobbizzanak amellett, hogy ne csak beszéljenek arról, hogy mennyire fontosak az, európai, az emberi jogok az európai kontextusban, hanem tényleg készüljenek fel, és a minisztériumok dolgozzanak ezzel kapcsolatban, de erre emlékeztetni kell önök, őket. Tehát mindenképpen foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. Másodszorban Szeretném elmondani azt, hogy az átfogó parlamenti jelentés az áttekintés kapcsán, illetve az EKS munkája, illetve az, hogy legyen egyfajta konkrét akcióterv, hogy mit kell tenni, mit kell javítani, ez sokkal könnyebbé teszi számunkra azt, hogy nyomon tudjuk követni a végrehajtást, és ehhez kell egy nyilatkozat. Úgy gondolom, hogy a lehető legjobb az, hogy mindkettőt megtesszük, mert az egyik a másik nélkül persze az terve. sokkal mm, szélesebb körű megközelítés, de tényleg neki kell használni az alkalmat, mert eh, nem lesz a közeljövőben még egy ilyen áttekintés. Tehát itt az ideje annak, hogy eh, ne csak a, hogy szóljunk a több intézménynek, hogy ezt vegyék komolyan, és hogyha a fejlesztés területén ez lehetséges volt, akkor az emberi jogok területén is az lehetséges lesz. Bár nem tudom a struktúrákat annyira, de szerintem jó lenne, hogyha kiegészítve az akcióterv munkáját és a lényegi áttekintést, párhuzamosan elkezdhetnénk egyfajta olyan munkát, amelyben a, a különböző intézmények egy közös nyilatkozatot dolgoznak ki, amely nem túl nagy munka, összehasonlítva az áttekintéssel kapcsolatos munkával. Tehát ez lenne az én javaslatom a külügyi szolgálat számára, és most pedig Popovszki úrnak adom meg a szót. Thank you. Thank you, Madam Sharon. Uh, köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a megjegyzéseket Ezeket bátorításnak veszem arra, hogy folytassuk munkánkat. És a legtöbb felszólalás üzenete pozitív volt, és nagyon hálás vagyok ezért. Szeretnék azonban néhány megjegyzést tenni, hogy reagáljak a felvetettekre. Először is, ami a koherenciát illeti. Valamint a mainstreaming kérdése, amelyet Howitt úr említett. Szörnyű szó ez a mainstreaming. És felmerült aztán az emberi jogok kérdése, valamint az ütemterv kérdése is, különösen az Európai Unió képviselőjének kijelölése. Ami a koherencia kihívását illeti. Ez valóban egy komplex kérdés, és a közleményben azt hiszem, nem tudtuk megválaszolni ezt a kérdést, ez nem is lett volna lehetséges. A végrehajtás során, különösen a cselekvési program kapcsán a bizottsággal konkrét területeken kell cselekednünk, ilyen például a kereskedelem, vagy a migráció, és más ágazati politikák is ide tartoznak. Így tudjuk csak befolyásolni vagy valamilyen módon felhívni a politikai döntéshozók figyelmét az emberi jogokra. A külső oldalon lesz erre lehetőség, a külső eszközök kialakítása révén a következő több éves pénzügyi keret meghatározásában a parlament természetesen részt vesz ebben, hiszen együtt döntési hatásköre van ebben a kérdésben. Fontos az irányvonalak meghatározása az LKS számára. És az egyik fő kérdés, hogy az emberi jogi kérdéseket szélesebb kontextusban tekintsük. Ez azt jelenti, hogy egy sokkal szélesebb megközelítést kell alkalmaznunk, amikor például a fejlesztési együttműködésre vonatkozó eszköz dolgozzuk ki, vagy az Európai Fejlesztési Alapot. Ez egy jó lehetőség arra, hogy biztosítsuk, hogy az emberi jogokat valóban komolyan veszik. Később majd visszatérek az emberi jogok és a fejlesztési együttműködés kérdésére, ami a mainstreaminget illeti. Itt már történt előrelépés, van már egy hálózat, amely az emberi jogokkal foglalkozik, de természetesen nem tud minden kolléga százszázalékosan emberi jogokkal foglalkozni, nincs elég munkatársunk ehhez, de van már egy hálózat, van már egy jó alap, amelyből kiindulhatunk. Emellett továbbképzést is biztosítunk a kollégák számára, mind a delegációkban, mind a székhelyeken. Évente három ilyen továbbképzés történik, és emellett egy emberjogi hálózatot hozunk létre az európai külügyi szolgálat földrajzi osztályain, földrajzi adottságok szerint csoportosuló osztályain belül, tehát ez egy folyamat, amely elindult. Időre van szükség mindenhez, de haladás történik folyamatosan, remélhetőleg ez az önök munkájából is világosá válik majd, amikor a delegációkkal együttműködnek, vagy az lks szel Tehát remélhetőleg ön is, önök is érzékelik majd ezt. A kapcsolat az emberi jogok és a fejlesztési együttműködés között természetesen érinti a koherencia kérdését, de ezen belül egy konkrétabb ügyről van szó. Ha megnézzük a bizottság tavalyi közleményét, valamint a főképviselő közleményét az európai fejlesztési politika jövőjével kapcsolatosan, világosá válik, hogy a fejlesztési politika újraorientálódásának egyik pillére a nagyobb hangsúlyozás az emberi jogoknak és az, a, az emberi jogoknak ezen a területén az elkövetkezendő hét évben, tehát erre lehet számítani, és ez nagymértékben befolyásolja a pénzügyi eszközök kialakítását is. Hogyha például arról beszélünk, hogy a jövőben a költségvetési hozzájárulást hogyan alkalmazzuk a partnereink esetében. Ismét csak az a lényeg, hogy megerősítsük, illetve növeljük a figyelmet, amely az emberi jogokra és a jó kormányzásra irányul. Egyfajta szerződéses kapcsolat jöhetne létre, amely kötelezővé teszi a partnerek számára, hogy egy bizonyos magatartást tanúsítsanak. Ezt meg kell vitatni a tagállamokkal, meg kell állapodni ebben, de az ötlet gyakorlatilag a többet többért elvre épül, amely eredetileg az európai szomszédsági politika alapját képezte. Tehát a lényeg, hogy több segítséget tudunk majd biztosítani azon kormányoknak, akik nagyobb figyelmet fordítanak az emberi jogokra és azok tiszteletben tartására, valamint a jó kormányzásra. Tehát ez valóban nagyon fontos szempontjából, és vannak más eszközeink is természetesen, amelyeket már itt említettek többen. Az emberi jogi párbeszéd, amely a kotonói megállapodás 96-os cikkére épül például. Ami a menetrendet illeti, önök is említették a júniusi célt, és nagyon jó volna valóban, hogyha össze tudnánk egyeztetni a munkánkat az önök munkájával, ami a jelentést illeti. Egy dolgot szerettem volna tisztázni, ami a biztos, illetve a képviselő kijelölését illeti. A főképviselő szeretne minél előbb lépni. Nem szeretné megvárni a júniust, amikor önök elfogadták már a jelentésüket, és mi kialakítottuk a cselekvési programunkat mielőbb ki kellene jelölni ezt a szemét annak érdekében, hogy az illető hozzájárulhasson a munkánkhoz, annak a konkrét gyakorlati végrehajtását hoz. Nem tudom, hogy márciusban vagy áprilisban történik-e meg ennek a személynek a kijelölése, hiszen ez sok más egyéb dologtól is függ, és hát nyilvánvalóan a tanács hozza meg a döntést a főképviselő javaslatára, de ő nem szeretne túl sokáig várni ezzel, és szeretne mielőbb lépni ebben az ügyben. Ez egyébként a közös munkák láthatóságát is növelni az emberi jogok területén, és biztos vagyok benne, hogy a főképviselő politikai elszámoltathatóságáról szóló szabály alapján a parlament nyilvánvalóan szeretné szintén meghallgatni majd ezt a szemét, mielőtt átveszi a mandátumát, de hát ez volt az eddigi gyakorlat is. Zárásképpen tehát köszönöm szépen a biztatást, a bátorítást. Természetesen továbbra is kapcsolatban maradunk egymással, és el fogok jönni többször is a parlament, hogy tájékoztassam önöket a munkánkról. Egy folyamat elején állunk, mint ahogyan mondtam. Jó az, hogy van egy menetrendünk, hiszen akkor fegyelmezetten és célzottan dolgozhatunk, és hatékonyan. Elnök, köszönöm szépen, Popovski úr. A végén ön említett egy dolgot, azzal kapcsolatosan, hogy egy külön megbízott, illetve külön képviselőt kinevezésére kerülhet sor, aki az emberek jogok terén tevékenykedik. Természetesen számunkra létfontosságú lenne, hogy előzőleg találkozzunk ezzel a személlyel, és mecserét folytathassunk vele, mint ahogyan az, az AFET szakbizottság esetében is megtörténik. Tehát fontos lenne, hogy ne csak késztények elé állítsanak bennünket, és fontos lenne a jó munkakapcsolatok kiépítése is természetesen. Köszönjük szépen tehát még egyszer. Azt hiszem, világos a mi menetrendünk is itt a parlamenten belül. Azt gondolom, a különböző frakciók megállapodnak majd abban, hogy ki legyen az árnyék jelentéstevő a jelentéssel kapcsolatosan, ha még nem született meg ez a döntés, és utána megkezdhetjük a munkát. Köszönöm szépen! Most pedig Rátérünk a következő napi rendi pontra, éves jelentés az emberi jogok helyzetéről a világban, és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája, ideértve az Unió emberi jogokkal kapcsolatos stratégiai politikájára gyakorolt hatásait is. Richard Howitt a jelentéstevünk, itt vannak az árnyék jelentéstevők is, Csip úr a néppárt részéről, Donszki úr az Elde részéről, Verzsie asszony a baloldal részéről, Tenak úr az ECR-től, úgy látom nincs itt, de biztos itt van valamely munkatársa, és Tavares úr a zöldek részéről. Itt van Swan úr is, az EKS részéről, aki egy előzetes megjegyzést tesz majd azzal kapcsolatosan, hogy ő hogyan látja a kérdést, és kérném, hogy ne beszéljen elöljáróban illetve nem is szaporítanám tovább a szót, hanem mindjárt meg is adom a szót Howitt Tórnak, ő a jelentéstevő. És a, a jelentést egyébként mindenki megkapta a különböző nyelveken. Úgyhogy Howitt Tór parancsoljon. Thank you very much. Um, nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem, azzal kell kezdjem nagyon röviden az utolsó vita végén is említettem, nagyon sok minden történik, nagyon sok esemény zajlik, zajlott, nagyon sok késekedés is van, nagyon sok kérdés merül fel a koherenciával, következetességgel szemben. Kapcsolatban voltak jelentések. Mm, nagyon fontos, hogy ez a jelentés ne változtasson meg olyan dolgokat, amiket korábban kidolgoztunk az albizottságban. Fontos tehát a koherencia, a következetesség. Én emellett teszem le a voksot, és remélem, hogy ezt látják is a vázlatból. Ugye a stratégiai felülvizsgálatot, amit elvégeztünk, ugyan egy nagyon nehéz, ez egy nagyon nehéz része a jelentésnek, igyekeztem a megállapodás szellemében fogalmazni. Vannak főpontok, de lesz majd egy részletes jelentés, egy állásorolás tervezet, és Együttműködöm az új jelentéstevővel, annak érdekében, hogy az üzenet közös maradjon, és koherens, és következetes. Ebben biztos is vagyok, hogy mindent sikerül megvalósítani. Azt is gondolom, hogy a jelenlegi vita a demokráciával kapcsolatban ez is nagyon fontos, nem kell felfedezni a spanyol viaszt, ugye. Nagyon fontos, hogy elismerjük ezt, nagyon fontos vita, az emberi jogok és a demokrácia kérdése. A másik pont, amit említenék, én azt gondolom, hogy ami az LKS-es kollégákat életi, a parlament kevésbé vett részt az éves jelentés készítésében, mint tavaly vagy korábban. Talán aktívabb részt kell vennünk. Sajnálom, hogy ezt kell mondjam. De az együttműködés a parlamenttel azt hiszem, hogy a folyamat nehézségeinek áldozát, áldozatává vált. Tudom, hogy az LKSZ-esek nem direkt hagytak ki minket. Én tudom, hogy felvették velünk a kapcsolatot. Az emberi jogi éves jelentés olyan éves jelentés kell legyen, ami az EU intézményeké. Szeretnénk, hogyha a titkárságunk teljes mértékben részt venne a jelentés megszövegezésében, önökkel, az Európai Külügyi Szolgálattal együtt. Remélem a jövőben ismét így lesz. Na akkor ezek voltak az eljárási kérdések. Ez egy átfogó jelentés, éves jelentésként, sok minden van benne, nem fogok persze mindenről szólni, várom az árnyék előadók, a többi kolléga véleményét. Ha úgy gondolják, hogy néhány dolog szerepel a jelentésben, amit esetleg helytelen, vagy hiányzanak dolgok, akkor nagyon szívesen veszem, ha ezt a kollégák jelzik felém, és nem tudok mindent lefedni ma délelőtt, mert akkor biztosan kifutnánk az időből. Néhány témát nagyon jól begyakoroltunk már itt a parlamentben, az albizottságunkban. A tanács éves jelentései nagyon leíró jellegűek, listák. A tanács értékelésben nincs értékelés. Már ezt pár éve mondogatjuk, továbbra is mondjuk, hogy változni kell, nem csak egy leíró dokumentumra van szükség. Azt hiszem, hogy világos. Ez egy nagyon fontos koncepció. Nem valami szexi koncepció, de hát fontos. Most engedjék meg, hogy én most új területekre összpontosítsak. Idén nagyon lényeges dolgokkal szeretnénk foglalkozni, nem csak az arab tavasz, ugye ez az időszak végén érkezett, a burmai felkelés, a kudarcot vallott választások irányban, azt nem nevezhetjük annak. Itt a demokratikus átmenet kérdése merül fel, amit a mély demokrácia, Ashton asszony említi ezt, nem elég csak a demokráciát elkezdeni, nem elég csak azt mondani, hogy na mostantól kezdve demokratikusok leszünk, büszkék kell legyünk arra, hogy valóban eredményekért, eredményeket értünk el a halálbüntetés eltörlése terén a világon. Tizedik éve az ENSZ BT azon határozatának a 1329-es határozat, amely a nők szerepe a béke terén. Ez egy nagyon fontos, ez a tíz éves évforduló ennek a nagyon fontos BT határozatnak. Aztán az év során láttuk, hogy lezárták az emberjogi tanács felülvizsgálatát, az EU azt hiszem viszonylag jól szerepelt, mármint, hogy támogattuk a külön jelentéstevők mandátumait, elősegítettük a főbiztos hivatalának munkáját. Az ensz nem sikerült annyit elérni, amit szeretünk volna, de nem arról van szó, hogy az EU hibázott volna. Azt hiszem, a jelentésben ez szerepel. Ebben az évben sajnálom, elmondtam világosan a szövegben, és sajnálom azt, hogy lelassult, megakadt az a folyamat, amelyben az Európai Emberi Jogi Konvenció ratifikációja mm, valósulhatott volna meg. Sajnos nem minden állam ratifikálta. Tovább aggodalommal tölt el bennünket a harmadik országokban és a saját országokban hozott terrorizmus elleni törvények, ezek viszonya az emberi jogokhoz, ez szerepel a jelentéstervezetben, nagyon nézékeny terület ez, a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatos törvény. Mi nyilván nem támogatjuk a terrorizmust ebben a parlamentben, de hát ez nem azt jelenti, hogy kettős mércével mérhetnénk az emberi jogokat. Úgy tűnik a terrorizmus elleni törvények egy része aláásni próbálja, vagy aláássa az emberi jogokat. Nem fogok minden szövegelemről részletesen szólni, én igazából a kollégák reakciójára vagyok kíváncsi, ha vannak nehézségek, Nikolsz úrral egy belső, külső következetességgel kapcsolatban egyetértek, azt hiszem be fogom ezt építeni a jelentésembe. Szerepel ez a külső-belső mechanizmus, aztán szerepel egy esettanulmány. Ez példa arra, hogy ezt az civil szervezetek által is említett témát bevettem a jelentésembe. Több éve mondjuk már, kellenek megfelelő benchmarkok emberi jogi értelemben, az előrelépés tekintetében. És eh, kiváltképpen Ashton Move Mo többet többért rendszerében Mit jelent a kevesebbet kevesebbért? Ugye kereskedelmi szankciók például lehetnek ilyen eszközök. Mindig könnyebb többet, többért adni, mint kevesebbet, kevesebbért. Mi azt mondjuk a tervezetben, hogy az emberi jogi hatásvizsgálatok a kereskedelmi megállapodások szerves részévé kell váljanak. Nemzetközi megállapodásokat, amelyeket köt az EU, azokban is szerepelniük kell az emberi jogi kérdéseknek, a saját szabályzatok ratifikációja is, ami a GSP, tehát szállítás preferenciák rendszerét illeti, ott is be kell építeni az emberi jogi kérdéseket. Nagyon sok ország nem írta alá, 11 ország nem írta alá a kínzásról szóló kiegészítő jegyzőkönyvet. Ami a mainstreaminget illeti, a fő csapást, tehát, hogy mit csinálunk az Európai Unióban, mit csinálunk azon kívül, a mainstreaming azt jelenti, hogy az OPR-es ország, OPR esetében az egyetemes időszakos át, vagy felülvizsgálat során minden országot egyenként megvizsgálunk. Azt mondjuk, hogy ami a Nemzetközi Büntetőbíróságot illeti Hágában, a Chrysler Dörfel jelentés óta talán Történt valami változás, mint említettem a korábbi vitában, nagyon fontos az emberi jogi párbeszéd kudarcot vallott mechanizmusairól is szeretnék szólni. A parlament hivatalos kérése ellenére nem férhettem hozzá az Oroszországgal, Kínával folytatott párbeszéd értékeléséhez. Ha jól értettem, valamilyen elsötétített szobában zajlott ez a tárgyalás. és azt hiszem, hogy valaki, aki ott volt, elolvashatta az értékelést, de nem fényképezhette le, például nem másolhatta le. Hát azt hiszem, hogy ez nem elfogadható, ez sértés, hogy az Európai Parlamenti jelentéstevő egy sötét szobában ránézhet erre a dokumentumra, de semmi más nem történik. Nos, ami a kényszerházasságokat illeti, nem tudtam elhinni, hogy a mi emberi munkánkban egy szó sincs a kényszerházasságokról. Egy meghallgatás során, amelyet az én frakcióm szervezett, ott szóba került ez a téma, és hát ledöbbentem azon, hogy nem szerepel sehol írásban. Én szívesen várok módosításokat az internet, a szociális média, az emberi jogok kérdésével kapcsolatban. Várom a kollégák ötleteit, gondolatait, módosítóit. A zöldeknek szeretném mondani, emlékeztetném önöket, én vagyok a testületi vállalati felelősség büszke jelentéstevője. Azt hiszem, én mondtam útkajülésen is, hogy ezen a, ebben a bizottságban is használni kell az üzleti szféra szókincsét. Ugye a mi a bizottságunk szerepe az emberi jogok előre vitele. Nem értek egyet bizonyos megközelítésekkel. Ebben az albizottságban azt kell mondanunk, hogy az korporációknak, a cégeknek tiszteletben kell tartaniuk az emberi jogokat, ne használjuk a testületi szociális felelősség fogalmát ebben az albizottságban. Kukan úr is említette, ön is. Felhívom a figyelmet az edinborói tanulmányra, amely nagyon gazdag interakcióban. A bizottság kérte ezt a tanulmányt, az edinborói tanulmányt, én ezt meg is hivatkozom a szövegemben. Szerintem nagyon jó a Business and Human Rights-et, az üzleti szféra és az emberi jogokról szóló eh, része nagyon jó. Lesz majd eh, az év során egy meghallgatás ebben a témában, ezt is várom. Remélem, hogy megfeleltem ebben a bemutatóban, és várom a kollégák megjegyzését, reakcióit, és remélem, hogy együtt tovább tudjuk fejleszteni a szöveget, hogy egy nagyon erős és hathatós szöveget hozzunk létre. And now I would like Köszönöm szépen, Howitt úr, most pedig szeretném megadni a szót az árnyék jelentéstevőknek, hogyha kívánnak szólni, ki kezdeni. Gzsib úr, Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Először is azt szerettem volna elmondani, hogy ez a jelentés tervezet, amit Howitt úr elkészített, az nagyon jó tervezet, és amikor egy témával foglalkozunk, akkor előfordul az, hogy nagyon komplex a téma, sok tartalom van benne, és nem csak az európai intézmények foglalkoznak ezzel, nem csak Európára, világszerte, világszerte foglalkoznak ezzel, és ez ahhoz vezet, hogy mielőtt egy konszolidált jelentést megfogalmazhatnánk, nagyon sokfajta különböző véleményt kell figyelembe vennünk. Ezzel a munkával kapcsolatos, ez a jelentéssel kapcsolatos munka ahhoz fog vezetni, hogy minden javaslatot, megjegyzést figyelembe fognak venni, és szeretnék mindenképpen kompromisszumot találni. Úgy vélem, hogy a végeredmény bizonyára az alszakbizottságunk esetében kitűnő lesz. Még egy dologra szeretnék rámutatni, biztosan jó lenne, hogyha utalnánk bizonyos pontokra az írásbeli dokumentum az nincs benne, de jó lenne, hogyha a külügyi tanács következtetését is figyelme vennénk, ahol a politikai akaratról beszélnek, arról, hogy a, az európai ö, demokrácia, illetve emberi jogok eszközét is erősíteni kell, illetve hogy ezt figyelembe kell venni a szomszédsági politika kapcsán is. A preambulum bekezdésben és a tartalomban persze benne van, hogy sikeresek voltunk az arab tavasznál, és benne van az is, amiről már beszéltünk, hogy szükség van arra, hogy egy személyre szabott, országra szabott specifikus megközelítést alkalmazzunk. Ez vonatkozik természetesen az arab tavasz országaira is. Ebben az összefüggésben szeretném még azt is kiemelni, illetve szeretnék Veronique de Kaiser jelentésére utalni, amelyben az áll, hogy az európai demokráciai alap rendkívül fontos, és elmondhatnánk azt is, hogy elégedettek vagyunk azzal, hogy ezt a fajta támogatást előtérbe helyezik, és itt is megapították ebben a jelentésben is, hogy ennek a kezdeményezésnek továbbra is fenn kell maradnia. És még egy dolgot szeretnék kiemelni. A 64-es pontnál utalnak a betegségek nemzetközi osztályozására. Abban az országban, ahonnan én érkeztem, nem tudom, hogy jó-e az, hogy a politikusok javasolnak egy ilyenfajta betegségosztályozást. Nagyon rossz tapasztalataink vannak azokban az ország, nagyon rossz tapasztalataink voltak, volt, voltak ezzel a korábbi keleti blokk országaiban. Volt egyfajta skizofrénia, azt éreztük, hogy az embereket ennek a betegségek alapján üldözték amiatt, mert ellenzékiek voltak. Wyraźnie polityczny. Zwracam na to uwagę, ponieważ ta wrażliwość y, e, może mieć... Tehát ezért azt mondom, hogy nagyon óvatosnak kell lennünk. És e, nem tudom, hogy tényleg ez lenne a célunk itt. Az éves jelentésben azt láthatjuk, hogy Nagyon sokan beszéltek arról, hogy mennyire fontos az éves jelentés dokumentumának minős, minősége. Nem szabad, hogy az előző év jelentésének tartalmát ismételgessük. Úgy gondolom, hogy koncentráltan kell fellépnünk, egyfajta megfelelő modellt kell találnunk annak érdekében, hogy egy megfelelő jelentés jöjjön létre az emberi jogok helyzetéről. A jelentés a világ emberi jogi helyzetéről szól, de az a benyomásom, hogyha megpróbálunk koncentrálni bizonyos témákra, akkor az nem lesz megfelelő, lehet, hogy általánosabbnak kéne maradnunk, a Human Rights Watch szervezetet is gyakran bevonjuk a vitába, és úgy vélem, hogy az áttekintés, amit így kapunk, az sokkal hasznosabb lehet, de nagyon fontos megkülönböztetni. Például Beszélhetünk esetleg a többi jelentésről is, amelyet ugyancsak az emberi jogok területén hoztak létre. Tehát egyfajta kapcsolatot kell teremteni a különböző jelentések között, és más forrásból is beszerezhetnénk információkat. Például egyfajta értékelést végezhetnénk. A kérdés felmerül persze, hogy igazi tényekből indulunk-e ki, vagy itt igazából a szerzők véleményéről van szó, amely nem annyira a tényeken alapul. Tehát mindig csak is olyan forrásból kell kiindulnunk, amelyről tudjuk, hogy semleges és tényszerű információkat tartalmaz. Az elmúlt években is gyakran hangoztattuk azt, hogy a nemzetközi emberi jogi szervezetek esetében is szerepet szeretnénk járni, játszani például, azokkal a szervezetekkel is foglalkozni kell, amelyek a tagállamokban működnek, és foglalkozni kell azokkal a szervezetekkel is, amelyek az adott országokban fellépnek, például itt említhetném a keleti partnerséget, és az arab országok illetve a tagállamok is fenntartanak bizonyos intézményekkel kapcsolatokat, és ezért nagyon fontos az, hogy ezeket az információkat egymással megosszuk, és és nagyon fontos ez, hogy ebből mindenki profitálhasson. A Nemzetközi Büntetőbíróságra szeretnék most rátérni. hogyha azt szeretnénk, hogy ez működőképes legyen, akkor erre is koncentrálnunk kell. A bíróság elé kell állítani a, a háborús bűnöseket. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi van az áldozatokkal, az áldozatok érdekében mit lehet tenni. És ez jelenleg nem igazán van támogatva, tehát a Nemzetközi Büntetőbíróság tevékenységét ebben az, ebben az aspektusban is meg kell vizsgálni. Úgy vélem, hogyha megnézzük azt, hogy az Európai Unió, amely tagja az Európai Emberi Jogi Egyezménynek, hogy mit, tehát mit tesz, akkor azt láthatjuk, hogy a, az Európa Tanács, az Európai Unió együttműködése kapcsolatban vagyunk az emberi jogi képviselővel az Európa Tanácsban, de mindenben nagyon fontos az, hogy egész Európában legyenek közvetlen kapcsolatok, legyenek peer-to-peer -peer kapcsolatok, és erre is figyelni kell. Azt hiszem, hogy különböző projekteket lehetne támogatni az Európai Emberi Jogi Eszközből, és a peer-to-peer -peer projektek esetében például az ombudsmanokat lehet támogatni olyan államok esetében, amelyek ugyancsak tagjai az Európa tanácsnak, tehát őket is lehet támogatni az Európai Emberi Jogi Eszközből. Az ombudsmanok közötti együttműködés nagyon jó példa lehetne, és például ez a keleti szomszédság területén is megvalósulhatna. Végezetül pedig szeretnék valamit mondani arról, hogy mennyire fontos maga ez a jelentés, főként amiatt, hogy ez az Európai Parlament kezdeményezése, és ennek kapcsán meg kell említeni a Szaharov díjat. Ennek a projektnek pontosan az a lényege, hogy egyfajta hálózatot hoz létre a Szaharov díjazottak között. Úgy gondolom, hogy um, ők nagyon nagy értéket képviselhetnek az emberi jogok erősítése kapcsán, gondoljunk csak Burmára. Nagyon fontos az, hogy erre koncentráljunk, E, jesteśmy świadkami e, czegoś, co jest, bym powiedział, nadzwyczajne, w jaki sposób społeczność... Még egyszer nagyon fontos ez. Nézzük csak meg e, az internet közösségeket, amelyek bizonyos témaköré szerveződnek. Gondoljunk az akta dokumentumra, az aktára, amely ugyancsak foglalkozik azzal, hogy megsértik a különböző dolgokat az interneten, erre is figyelnünk kell. Utolsó megjegyzésem pedig a következő. A vallási jogokból bekövetkezett üldöztetés úgy tűnik, hogy ezre inkább egy jelenségé kezd kialakulni a világon, és egyre erősebbé válik ez, sokkal komolyabbá válik ez. Gyakran különböző forrásból azt halljuk, hogy csoportokat bizonyos országokban vallásokból üldöznek. A legfeltűnőbb ebből a keresztények üldözése. 100 millió keresztényt üldöznek a világon vallási okokból. De nem csak a közel-keleten történik ez, hanem a világ többi részén is. Gondoljunk csak Irakra, Egyiptomra, a koptokra. Ott is nagyon sok keresztény kisebbség van, akiket üldöznek, és pontosan az olyan országokban, ahol egyfajta rezsimváltás van. És gyakran ez egy paradoxot jelent, hiszen a demokrácia képítése a vallási kisebbségek kárára történik. Nagyon fontos az, hogy a párbeszéd keretén belül erre is ügyeljünk. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, Csép úr. És abban biztos vagyok, hogy a jelentéstevő óvatosan és figyelemmel kísérte az ajánlásokat. Még két árnyék előadó, Donszki és úr és Vezsi asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném hálámat kifejezni Megtiszteltetés volt az, hogy Howard úrral együtt dolgozhattam, ami nagyon fontos az éves jelentés szempontjából, az az, hogy kikérjük kollégáink és véleményét és a frakciók véleményét az ők fókuszpontjaikról tájékozódjunk. Minden kolléga, minden egyén tudja, hogy milyen korlátokba ütközik, amikor éves jelentést készít, a mi tapasztalataink, hogy utána tudunk-e járni a tényeknek a helyszínen, Éppen ezért nagy előnyünkre válik, amikor párbeszédet folytatunk, egyének, kollégák, és nagy megtiszteltetés volt óra úrral együttműködni. Fontos a jelentés az értékelés szempontjából. Nagyon fontos, hogy a jelentéstevő elmondja azt, hogy most mindegy, hogy mennyire hatékony a leírás, a leírás nem elegendő, kell hozzá értékelés. Sok kihívással kell szembenéznünk, aki az éves jelentés nem csak az egyenlőtlenségekről, az emberi jogok megsértéséről szól, mm, nagyon nagy problémákról van szó. Itt nem csak a arról van szó, hogy nem érdekli a hatóságokat, ez a fajta közöny, ez egy nagyon nagy probléma, a közöny. Ha nincs értékelés, ha nincsenek morális impulzusok, nincsenek szenvedélyek, akkor semmi újat nem tudunk a világnak kínálni. Éppen ezért nagyon fontos az értékelés, nem is tudnék jobban egyetérteni. Egy másik dolog, amitől a jelentés különlegessé válik, az az, hogy tudjuk, van egy probléma, ez egy nyílt titok, tehát a az emberi jogi aktivisták körében, ez a szelektív megközelítés. Tudjuk, tudjuk, hogy kollégáink vallási felekezeteket, más, sok más kisebbségeket preferálnak, de egy közös nevezőt kell találnunk. Ez azt hiszem, ez olyas valami, amit magától értetődőnek kell találni, amihez nem fér kétség. Ebből a szempontból, ami a befogadást illeti, a jelentés nagyon jó példája annak, hogy hogyan képezi ez a szélesebb kontextust. Ma a nagyon is egyértelmű emberi jogok megsértésével kapcsolatban, mint például a hidegháború idején, azt hiszem most azzal kell szembenéznünk, hogy néhány esetben nagyon nehéz tetten érni ezeket az mm, emberi jogok megsértését, például az internet szabadságnál, ami a jogszabályok konkrét tomát illeti. Ugye a büntetlenségek, a politikusok büntetlenségének politikája, a speciális státusza néhány országban, az emberi jogok és az állampolgári jogok megszegése nagyon nehezen érthető tetten. Éppen ezért nagyon fontos kikérni a szakértők véleményét, hogy ellenőrizzék az empirikus adatokat. Nagyon fontos a kollektív együttműködés. Azt kell mondjam, hogy ez a jelentés nagyon sok tapasztalattal gazdagított, nagyon sokat tanultam belőle, hatalmas munka volt, gratulálni szeretnék Howitt úrnak, kifejezni hálámat, árnyék előadóként azt hiszem nagyon sokat tanultam, köszönöm. Köszönöm szépen, Danszki úr, most pedig Verzsie asszony. Pardon. Merci, Madame la Présidente, excuse. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én csatlakozom Donszki úrhoz, mert egyetértek azzal, hogy ez valóban élvezet volt, hogy együtt működhettünk Howitt úrral, aki nagyon is közel áll hozzánk, és azt gondolom, hogy az eljárás, amelyet választott, lehetővé tette azt, hogy elkerüljük azt a hosszú katalógust, azt az éves katalógusnak az elkészítését, és elkerülhettük azt is, azt a relativista megközelítést elkerülhettük a segítségével. Így nevezném ezt, hogy relativista megközelítést. Azt hiszem, hogy frakcióktól függetlenül minket ez mindig megdöbbent, ez a relativista megközelítés. Szerintem nagyon fontos, hogy ne így járjunk el, amikor koherensnek, következetesnek kell lennünk. Egyrésztről a különböző jelentések között következetességre, koherenciára van szükség, aztán ami a fontos átszervezést illeti, szinten ez is nagyon fontos, és azt hiszem, hogy soha nem volt ennyire nagyobb szükség a diskurzus és a gyakorlat közötti koherenciáról néhány dolgot kiemelnék, és szerintem ezen még kell dolgozunk, mert van egy olyan bekezdés, amely vitatható, ami külső-belső koherenciát illeti, és szerintem ez egy olyan dolog, amely lényegi. Aztán azt is szeretném elmondani, hogy mindaz, ami az internetet, a szociális hálókat illeti a kollégán kiemelte ennek fontosakat, az aktát, aztán nézzük meg, hogy mi van a kiber bűncselekményekkel, a kiber támogatásokkal. Ugye a demokráciák egy része bizonyos régióban az internet segítségével alakul, nagyon ébernek, óvatosnak kell lennünk. El kell kerülnünk azt, amit gyakran látunk, a biztonsági politikák címszóval jelez, jellemezhető tevékenységekkel, Célzottan kell tehát eljárnunk. Meg kell néznünk, hogy mi történik pontosan. Ami a mainstreaminget illeti, az értékelési eszköz, azt hiszem, hogy lesz lehetőségünk ezzel majd még elgondolkozni, megfelelő módosítókat elkészíteni. Egy példát szeretnék adni. Múlt héten dührohamba törtem ki, amiatt, hogy inkoherens dolgokat figyeltem, ami az arab tavaszt illeti, annak következményeit. Azt hiszem, hogy óvatosnak kell lennünk ebben a kérdésben, körültekintőnek, ami az Európai Unió javaslatait életi Tunéziával kapcsolatban, a partnerség keretében, hát ettől üvölteni szeretnék. Miért akarok üvölteni? Kicsit eh, távirati stílusban mondom el a véleményemet, két példát jegyeztem fel. Egyrésztről a bizottság nyilatkozata azt fejezi ki, hogy nagyon gyorsan kell egy európai tunéziai vállalkozói bizottságot létrehozni, aztán ez szemben a civil társadalomra vonatkozó információk ettől kicsit eltérőek, és a nyilatkozat szól a liberalizációról, a szabadkereskedelemről, Sokkal többet szól a bizottság igazata erről, mint arról, hogy a Tunéziának milyen szociális, gazdasági mm, igényei vannak. Kicsit talán karikírozom ezt a kérdést, de hát most, hogy a közlekedés, a légi közlekedés liberalizációt illeti, tudjuk, hogy a tunéziai turizmus nem azért akadozik, mert nincs elég repülő, Tunéziában a repülőjegyek nagyon is alacsonyak. Azt hiszem, hogy ezzel fricskát, ez egyfajta fricska a világ arcába. Ha így járunk el, hát inkább romboló hatásúak vagyunk. Most szólnék arról az országról, amely a legelőre haladottabb operatív módon, nincs annyi nehézsége, mint a többi országnak, és az éppen ezért jó lenne, hogy jó, ami az arab tavaszt életi, nézzük meg, ezeket a kérdéseket hogy lehet megvizsgálni. A gazdasági és szociális kérdések integráns részét képezik az emberi jogok egyetemes elképzelésének, és azt hiszem, hogy ezeket is figyelembe kell venni. Thank you, madam. Köszönöm szépen, Verzsi asszony, és még két kolléga szeretne hozzászólni, aki nem árnyék jelentéstevő, Kili Nielsen asszony. Köszönöm szépen. Rui Tavares kolléga árnyék előadó sajnos el kellett menjen, két dolgot mondanék. Számunkra, a zöldek számára ez egy jó jelentés, támogatni fogjuk, ez egy gazdag, összetett jelentés. Úgy gondoljuk, hogy ambiciózus is, mert foglalkozik az Európai Unió emberjogi politikájának stratégiai következményeivel hm, örömmel támogatjuk ezt a jelentést. Thank you. Köszönöm szépen, most pedig de Kaiser asszony következik. Merci. Köszönöm szépen. Én nem fogom mondani, hogy nem támogatom kollégám, Howard kollégám jelentését. Ez egy kiváló. Azt sem mondom, hogy kiváló, de hát nyilván minden évben látjuk, hogy ez a jelentés hogy alakul az emberi jogok kérésében. Ez egy nagyon fontos jelentés, és valóban kiemeli azokat a mechanizmusokat, amelyek segítségével javítani lehet az emberi jogok helyzetén az adott országban. Különböző, a jelentés különböző pontjaira vonatkozóan azt szeretném elmondani, hogy milyen szerepük van a nemzetközi megállapodásoknak, hogy mi hogyan vállaljon kötelezettséget az emberi jogok Mm, védelmi érdekében, a kereskedelmi megállapodásokban mondja a koherencia is. Nagyon fontos ez. Azt gondolom, hogy mindent meg kell tennünk a koherencia érdekében, a külpolitikánk és a szakbizottságaink között is koherenciát kell teremteni az ilyen kérdéseknél. Az afetre gondolok például a devére. Most valóban el kell érnünk oda, hogy valóban e, a demokrácia ezekben az országban a valódi transformációt, a valódi átalakulás szolgálja. Azt gondolom, hogy ez egy jó jelentés. A második dolog e, konkrétabb, ez egy olyan téma, amely engem érzékenyen érint, erről szóltam el Howitólal, ha nem beszélünk. Én azt szeretném, hogyha Richard, azt hiszem, hogy beépítette, nem tudta megnézni, beépíteni az megszálló gyermekeknek nevezett afrikai gyermekek védelméről szeretnénk szólni. Ezen gyermekek úgymond megbabonázott, vagy szellemek által megszálló, megszálló gyermekek száma nő, ezeket a gyerekeket megölik, megpróbálják kiűzni a szellemeket belőlük, beszéltünk a gyerek katonákról, de ezen gyermekekről nem beszéltünk, az afrikai országokkal kötött megállapodásainkban a bizottságnak oda kell figyelni erre a különleges jelenségre. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen, most pedig a végső felszólalnunk a lelnökünk Szentsin asszony. Köszönöm szépen. Természetesen először is gratulálnék Richardnak a kiváló jelentéshez. Tartalmilag gyakorlatilag nincs kifogásolni való rajta. A gyermekek kérdését említették, talán ehhez hozzá lehetne fűzni még valamit. Tekintettel a parlament emberi jogi munkájára a 81-es pont esetében talán említés lehetne tenni arról, hogy legyen egy saját felügyeleté vagy megfigyelői rendszer, tekintettel azon országokra, amelyek érintettek ebben a kérdésben. Ezzel egy teljesen új lendületet adnánk az emberi jogi irányelvvel kapcsolatos munkának, és ez azt eredményezhetné, hogy a parlament szerepe megnövekedne az emberi jogok és a demokrácia terjesztésében. Lengyel kollégám az imént már szólt néhány szót a négyes, illetve a 64-es pontról. Ez esetleg visszaéléseknek adhat alapot, különös tekintettel a pszichés megbetegedésekre, de azt gondolom nagyon fontos ez a pont, hiszen én itt épp annak az ellenkezőjéről van szó, ami adott esetben a nem demokratikus országokban megtörténik. Mi azt szeretnénk, illetve szeretnénk, azt szeretnénk elkerülni, hogy bizonyos pszichés megbetegedések eh, ürügyül szolgálhassanak bizonyos páciensekkel, megbetegedettekkel való eljárásra, a velük szemben történő eljárásra. És természetesen a jelentés szót ejt a nők elleni erőszakról, ez helyén való. De szeretnék ebben az összefüggésben említést tenni arról, hogy sok országban tiltják a magzatelhajtást, illetve vannak olyan országok is, ahol ez kikényszeríthető. Azt gondolom, mindkét esetben nők ellen elkövetett intézményes erőszakról beszélhetünk, és ha már a nők elleni diszkrimináció ellen fellépünk, hát ez egészen világos formája a diszkriminációnak, és azt hiszem ezzel szemben fel kell lépnünk. Harcolnunk kell a magzat elhajtás tilalma ellen, és ennek az ellenkezője ellen is, hiszen ez a nők döntése. Köszönöm szépen, azt hiszem minden kollégának szót adtam, és mielőtt a külügyi szolgálat képviselőjének, Sván úrnak adnék szót, két dolgot karolnék fel, amit Richard említett. Ő nem tudta, nem tudott hozzáférni a Kína, Kínával és Oroszországgal folytatott párbeszédről szóló dokumentumokhoz. Emlékszem, amikor tavaly rendes képviselő voltam, nem vihettem ki a teremből a dokumentumokat, de elolvashattam azokat és jegyzetelhettem. Másodszor pedig ön elmondta, hogy a korábbi évekkel ellentétben a parlament kevésbé vett részt a folyamatban, talán érdemes lenne ezzel is foglalkozni, szóval Nor parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnézést. Épp le kellett jegyeznem egy dolgot az információhoz való hozzáférés kapcsán, ugyanis horizontális szemszögből nézve nem változott semmi, épp ellenkezőleg. Az információhoz való hozzáférést se kapcsolatosan egészen világos állást foglalt a koreper. Ezek azok a paraméterek, amelyeken belül már egy ideje dolgozunk. És nem csak a DROA kontextusában vannak ezek hatályban, hanem a parlament és a tanács közötti együttműködésben általánosságban véve. Ami a parlament titkárságának bevonását illeti a jelentés előkészítésébe, Nos, nem vagyok biztos abban, hogy milyen alapja van ennek a megjegyzésnek. A jelenlegi jelentés és az előző jelentés készítésében is részt vettem, és elmondhatom, hogy ugyanúgy készültek, és nem tudok semmilyen különbségről. Nem tapasztaltam ilyet. de nagyon szívesen válaszolok, hogyha tisztázzák ezt a felvetést. Általánosságban véve el szeretném mondani, hogy az éves jelentés mindig is az együttműködés jegyében készült. A tanács, az Európai Bizottság és a Parlament együttműködésének jegyében, és reménykedünk abban, hogy ez így is marad. A közös közleményt szeretném alapul venni, amely ugye az előző napi rendi pont tárgyát képezte. Nem régiben készült el ez a közlemény, felolvasnám, annak érdekében, hogy láthassuk, mennyiben történt előrelépés a célkitűzések elérésében, az Európai Unió előterjeszti a jelentését az emberi jogok világban betöltött szerepével kapcsolatosan, remélhetőleg ez minden érdekelt kör számára lehetővé teszi, hogy felméri az EU hatékonyságát ezen a téren, és meghatározza a jövőbeni prioritásokat. A jelenlegi jelentés egy deskriptív leíró dokumentumként készült, ezt mindenképpen elmondhatjuk. Ez azért van így, mert a tanács ez ideig ilyen formátumban szerette volna elkészíteni a dokumentumot. De azt hiszem a közös közleményből kiviláglik a készség arra, hogy az éves jelentést új alapra helyezzük. Eddig a tanács készítette azt, saját kezdeményezéséből kifolyólag, az Európai Parlament hozzájárulásával. A közös közlemény viszont felvázolja, hogy az éves jelentés a jövőben esetleg közvetlenül a parlament bevonásával készülhetne, hanem is a benchmarkok alapján, de legalábbis az ambíciók és célkitűzések alapján, amelyeket a közlemény kijelölt. Ez azt jelenti, hogy elmozdulunk abba az irányba, amelyet az Európai Parlament kért. Ez egy folyamat lesz. Azt hiszem, fontos, hogy a DROA tagjai és a külügyi szolgálat ezt közösen megvitassák, annak érdekében, hogy a formátum megfelelő legyen, de mindenképpen megnyílt a lehetőség ez előtt, azon paraméterek keretei között, amelyeket, mint ahogy mondtam, a tagállamok határoztak meg. Howitt úr jelentését átfogó jelentésnek nevezhetnénk. 22 részre tagolódik, 99 cikkre. Hogyha mindezekről részletesen szeretnék beszélni, akkor messze meghaladnánk az időt, ami a rendelkezésünkre áll 11 óra 30-ig, gondolom ez nem szolgálna senki érdekeit. Néhány pontot emelnék csak ki ezért. Azt gondolom, hogy nagy az egyetértés az EKS és a jelentés állításai között, nagy az összhang, ami az EU szerepvállalását életi az emberjogi tanácsban, legyen szó a kínzás elleni fellépésről, vagy vagy a hágai bíróság ügyéről, azt hiszem, hogy mindezek ugyanabban az irányba mutatnak. Figyelembe vettük a DEVE és a FEM szakbizottságokban felmerült kérdéseket, például arra vonatkozóan, hogy a jelentés külön részt szenteljen a kereskedelemnek és az emberi jogok kérdésének. Ez is azt mutatja, hogy érdeklődéssel fogadjuk az esetleges megjegyzéseket. Lehet, hogy ez csak részletkérdés, de a jelentés megfogalmazását illetően óvatosságra intenék. Az éves jelentés az emberi jogokról és a demokráciáról szól, azok helyzetéről a világban. Sok esetben a szöveg az EU demokratizálódással kapcsolatos politikájáról tesz említést, amely politika gyakorlatilag nem létezik. Van egy demokrácia támogatásról szóló politikánk, de nem demokratizáló dás támogatási politikánk, ilyen nincs. Lehet, hogy ez egy apróság, de mégis fontosnak tartom, hiszen az Európai Unió nem próbál demokráciát, vagy bármilyen rendszert exportálni, rákényszeríteni másokra, az Európai Unió a demokrácia, demokráciát hivatott támogatni, lentről felfelé építkezve. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Svan úr. És tudom, hogy nem önhibás azért, hogy az parlamenti képviselők nem férnek hozzá a megfelelő dokumentumokhoz, amikor az emberi jogok sérelméről van szó bizonyos országok esetében, de fontos megnéznünk, hogy hogyan is lehetne jobb az együttműködés. Tavaly kaptunk egy külön engedélyt, nem is az én esetemben történt ez, de talán ebben a, ennek a jelentésnek az esetében is lehetne ilyen lehetőség, és akkor egy fél napra hozzáférést lehetne biztosítani a dokumentumokhoz adott esetben. Csak emlékeztetném azokat, akik még felszólalnak, hogy rá kell térnünk 11 óra 30-kor a következő napi rendi pontunkra. De a civil szervezetek részéről és az Emberi Jogok és Demokrácia Hálózat részéről is van egy felszólalónk. David? Igyekszem rövide fogni mondatomat. Először is a hálózat nevében szeretném megköszönni a jelentéstevőnek az együttműködést, nagyon is együttműködő volt velünk a konzultációs ülésen, de a négy szemközti megbeszéléseknél is valóban nyitottságról lehetett beszámolni. Ezt nagyra értékelte a hálózatunk. A jelentés maga nagyon is ambiciózus, nehéz feladata is van persze, a 2010-es jelenségekre reagálva nem szabad persze figyelmen kívül hagyni azt, ami 2011-ben történt az EU-n kívül és az intézményi változások kapcsán az EU-n belül. Nagyon is előremutató, jövőorientált gondolkodás, és időszerű, aktuális a tanácsi tárgyalásokat illetően. Ha megengedik, szeretnék röviden reagálni Howitt úr által elmondottakra, lehet, hogy néhány dolgot még jobban be kellene értéteni a jelentésben, ami a kampányokat illeti. Hámait úr említette, hogy lehet, hogy a civil szervezetek szkeptikusabbak a kampányokkal. Sok kérdés merül fel azzal kapcsolatban, hogy ezeket a témákat hogyan választották ki, mi a helyzet a... Nem szeretnénk, ha csak így kényekre, kedvükre választanák ki a kampánytémákat. Azért jó lenne, ha emberi jogi szakértelem is lenne a döntések mögött. Említette, azt mondta, hogy kudarcot vallott mechanizmusok voltak egyrészt, az emberi jogi mechanizmusok, hát rosszul használtak, vagy sokszor úgy gondolják, hogy ezek az emberi jogi politika helyettesítői nem tekintik annak részének. Az emberi jogi párbeszédek, amelyek nem járnak eredménnyel, gyakorlati szempontból mégis van szerepük a szélesebb értelemmel vett emberi jogi párbeszéd kontextusban, ami a szomszédsági politikát illeti, a mély demokráciát a jelentésben, szó van arról, mennyire fontos a diszkrimináció, ez szerepel a mély demokrácia kapcsán, beépíteném ide a gazdasági és szociális jogokat, ezek nem szerepelnek jelenleg az EU szomszédsági politikával kapcsolatos kérdésében. Két dolgot említenék még, amit ki kellene emelni a jelentésben. Az egyik, az EU és kereskedelem, kereskedelmi megállapodások, miután több kereskedelmi megállapodás fog elérni önökhöz ebben az évben, először a türkmenisztáni szabadkereskedelmi megállapodás, amely a jövő hónapban kerül a plenáris elé, aztán van egy másik olyan megközelítés, amely alá kívánja ásni az emberi jogokat a kereskedelmi megállapodások terén. Tehát tudniuk kell, hogy mennyire fontos az emberi jogi záradék a szabad kereskedelmi megállapodásokban. Ha rosszul hagyják végre, akkor más mechanizmusokat kell találni, de az emberi jogi záradék eh, jelentőségét, értékét ki kellene jobban emelni. A parlament maga mit tehet? A parlament szerepe eh, című rész megerősíthető, kiváltképpen ami a parlamentnek ennek a szabizottságon kívüli tevékenységet illeti. Sok ajánlás rakható ide, tehető ide. Felhívom a figyelmüket egy levélre, amelyet a parlament elnökének küldtünk el megválasztásakor, ott is felvázatunk néhány lehetőséget. And finally now... Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Richardnak a 99 paragráfusával együtt a jelentésben. Ha még kettőt akkor az a 101 lesz, amiből, amit egy alapdokumentumnak is tekinthetünk. Köszönöm szépen. Nagyon áttekintő volt, átfogó volt, amit hallhattunk. El kell mondanom őszintén az elnyekjelentést tevőknek, hogy köszönöm a kedves szavait, az együttműködésüket, és úgy gondolom, hogy a szöveget valóban lehet még javítani, és ebben szükségem van a segítségükre, és aktívan együtt tudunk majd működni a módosítók kapcsán. Biztos vagyok abban, hogy Szent Csinasszony, Kaiser asszony, és eljöttek, ennek nagyon örülök, és örülök annak, hogy pozitívan szóltak ehhez hozzá, nagyra értékelem az ő támogatásaikat és elképzeléseiket. Mindegyik pontra ki fog tűnni, remélhetőleg ez segíteni fogja majd a vitát. Gzsib úr igazából igaza van, ez lesz egy igazi teszt lesz, meg kell próbálni a lehető objektívnak és tény alapúnak lenni. Ezt üdvözlöm, amit mondott. Donski úr azt mondta, hogy van egyfajta homályosság, és hogy mindenképpen megfelelő adatokra van szükség, ezt tényleg üdvözlöm. Megfelelő célkötéseket kell megtalálni a emberi jogok kapcsán megpróbáltam mindent, minden célkötőzést belefoglalni a jelentésbe, de mindenfajta megjegyzésüket üdvözlöm. Ami pedig elfogadom azt, amit mondtak az átfogóságról, illetve a fogyasztásról, hogy ezeket, ezt a kettőt nehéz összeegyeztetni, de én megpróbálok mindenki megtenni ennek érdekében, hogy az egyensúly létrejöjjön, és úgy gondolom, hogy Zsib úr is megérti azt, hogy ha bármilyen ö, javaslatot teszek, akkor azt én örömmel megvizsgálom. A metodológiát illetően szerintem van metodológia, és fontos elmondani azt, hogy a múltban az Európai Parlament emberi jogi jelentés igazából megismételték azt, amit a tanács elmondott, országonként haladtak, országonként nézték meg a helyzetet. Arról döntöttünk, talán öt évvel ezelőtt, hogy nem fogjuk ezt tenni, és a tanács az helyesen jár úgy el, hogy megcsinálja a jelentést, viszont mi másképp akarjuk ezt elvégezni, mi egy értékelést szeretnénk adni arról, hogy az Európai Unió hogyan működik az emberi jogok területén. Nagyon sok szöveget nyújtottam be, és többnyire ezek elméletiek voltak, absztrakt nyelven írottak. és lehet, hogy például azért sokan nem tudnának azonosulni azzal, ami ezekben volt. Az jelentős tevőknek mondom, hogy ország alapú módosítókat ne küldjenek, nem szeretnénk ezt eh, a jelentésünkben, nem szeretnék ilyen eh, ország specifikus pontokat látni, szerintem tartsunk ki emellett, mert különben aláássuk a saját szerepünket a folyamatban. A három pont, amit Gzsibur felvetett, azzal kapcsolatban, hogy sokkal nagyobb párbeszédre van szükség az nemzetközi intézményekkel, amelyek foglalkoznak az arab tavasszal, vagy a vagy az, hogy az Európa Tanács foglalkozik-e az áldozatokkal, mi ezt pontosan felvetettük a büntetőbíróság kapcsán. Üdvözlöm ezeket a pontokat, és ezeket támogatni is fogom, hogyha benyújtja a módosítás tekintetében. Verzió asszony hasonló pontot vetett fel. Nem szeretnék olyan pontokat látni a jelentésben, amely nem emberi okhoz kötődik, de ezt mindenképpen azt szeretnénk, hogyha az internet és a szociális média, illetve az emberi jogok kérdése belekerülne. Tehát, hogyha valakinek van ezzel kapcsolatban tapasztalata, azt üdvözöljük. verzió azt, hogy beszélt még eh, az értékelésről, a mechanizmusokról a külső fellépés kapcsán ezeket a módosítókat is szívesen látnám. De Kaiser asszony, igen, valóban úgy gondolom, hogy olyan pontokat adott fel, amivel egyet tudok érteni. Például a nemzetközi egyezmények kapcsán a, beszélünk a hatástalanokról, és pontok beszélnek a benchmarkokról, úgy Gondolom, hogy ezek a területek mindenképpen javaslatot kell tennünk, és ezzel kapcsolatban várom az ő véleményét. Ugyanez a hetes bekezdés a gyermekboszorkányok kérdése, ami csak egy nagyon szörnyű kérdés, és örülök, hogy ezt benyújtaná nekem, és köszönöm, hogy felvetette ezt a pontot. Szent asszonynak mondom, az emberi jogok a fogyatékkal élők esetében learning difficulties. Uh, we haven't, I haven't, it's obviously... Ugye kényszerített uh, abortusz, uh, nagyon érzékeny pontok ezek. Beszéltünk uh, már a, a fogyatékkal élőket az emberi jogok területéről, ez egy nagy terület hogyha ezen a területen kíván módosítókat benyújtani, ezeket mindenképpen meg fogom vizsgálni. Azzal kapcsolatban, amit elmondott, és ez Zsibúr is elmondta, a 65-ös bekezdés kapcsán a szexuális orientáció. Tudom, hogy ez a nagyon érzékeny pont, a, főként az EPP-ben, de ez egy alapvető pont számomra és a frakcióm és sokak számára itt a parlamentben vagy az emberi jogok területén dolgozók számára és hogy felvetettem ezt a specifikus pontot, úgy gondolom, és a frakció is úgy gondolja, hogy az orvosi diagnózisokkal való visszaélés, amely arra szolgál, hogy a szexuális orientációjuk alapján elítéljék őket, ezzel, tehát ezzel foglalkozunk. Konkrét pontokra van szükség, és remélem, hogy sikerül uh, itt valamit elérni. azért vetettem fel részletesen ezt a pontot, mert szerintem itt többet tudunk elérni, mint egy általános megállapítással. Tudom, hogy van egyfajta érzékenység ezzel a ponttal kapcsolatban Zsibur frakciójával. Úgy gondolom, hogy meg tudunk azért majd állapodni, amely elfogadható mindenki számára, és mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy vele együtt megpróbáljak, megpróbáljam ezt elérni demokrácia és emberi jogok hálózat, ezt már korábban is belevettük a szövegbe. A diszkriminációra ellenség pontját mindenképpen értem, értem azt, amit mondott az emberi jogi záradékkal kapcsolatban. Indiát és Kanadát és Kanadát említettem. Úgy gondolom, hogy minden egyes szövegben benne kell lennie, minden megállapodásban benne kell lennie az emberi jogi záradéknak. De nyitott vagyok um, az önök véleményére. Örülök, hogy hasult. Uh, tell anyone if you insist on secrecy. El tudnánk olvasni ezeket a leveleket nem csak egy elstétett szavában, hanem ha lenne ott más elérhető megoldás is. Svan úrnak mondom, a hozzáférés. Köszönöm, hogy az elnökkel kapcsolatban mondott. A vita során beszéltünk erről ma, és úgy gondolom, hogy sikerül majd itt lépnünk. Néhány hónappal ezelőtt már kérést intéztem, eléggé lassan haladnak a dolgok. Hát tegyem egyértelművé, hogy a megbukott mechanizmus, ez a kifejezés, amit ha alkalmazok, az rá, megpróbálok rávilágítani arra, hogy vannak itt hiányosságok, és a helyzet nem annyira jó, és ezért kérem ön a, önt arra, hogy ezt ugye figyelembe. Nagyon gyors leszek, mert már sürgetnek. Függetlenül attól, hogy a múltban voltak különbségeink a teljesítmény megközelítést illetően, üdvözlöm azt, amit Svan úr elmondott, hogyha lesz egy új megközelítés, akkor azt üdvözöljük a demokrácia és a demokratizálódás területén úgy gondolom, hogyha visszatekintünk a múltba, akkor elmondhatom, hogy ha bár nem tudott részletesen kitérni az időhiánya miatt erre a pontra, mégis jó lenne számomra az, hogyha valamilyen fajta írásos megjegyzésben erre a pontra kitérne. Üdvözölnénk azt, hogyha az EKS ebben támogatna bennünket. Örülnék annak, hogyha a módosítók határidejének lejárta előtt ebben segíteni nekem. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Howitt úr, és végezetül csak annyira emlékeztetném önöket, hogy milyen módosítók határideje, ez nem más, mint Február 15-e szerda, 6 órakor este. Nos, akkor most következik a következő napirendi pontunk. Ez egy meghallgatás lesz, mégpedig egy, a, az egyiptomi választások kapcsán. Itt vannak körülben a szakértők. Ezt a meghallgatást a külügyi szakbizottsággal együtt tartjuk meg. Még mindig várjuk az AFED szakbizottság elnökét, de már üdvözlöm az itt lévő AFET kollégákat, és a Masrek országokkal felhető kapcsolatokért felelős küldöttség is itt van, és örülök annak, hogy itt van körülben David is. A DROA szakbizottságban rendszeresen informálódunk azáltal, hogy meghallgatjuk a szakértőket, a tudósokat, az emberi szervezeteket a különböző országokból, arról, hogy hogyan alakulnak a dolgok az adott országban. Jemen, Szíria esetében is így volt, most pedig Egyiptomot fogjuk megvizsgálni közelebbről. Mielőtt még rátérnénk a meghallgatásra, úgy vélem, hogy mindannyian tudjuk azt, hogy milyen szörnyű képeket láthattunk a, futball e, meccs után Port Saidban, és e, nagyon e, együttérzünk az áldozatok családjaival, és az is egyértelmű, hogy a politikai kérésnek annak kell lennie, hogy független vizsgálatot indítsanak azért, hogy megvizsgálják, hogy ki a felelős ezért. Természetesen mindig vannak olyan futballrajongók, akik gondot okoznak, de hogyha a rendőrség nem lép fel megfelelően, akkor az egyfajta adhok adhok verekedésként is tekinthető két futball csapat között. Az civil szervezetek figyelmen kívül hagyása, a nemzetközi szervezetek figyelem, figyelmen kívül hagyása. Ha jól tudom, Peteringó jelenleg éppen Egyiptomban tartózkodik, mint az Adenauer alapítvány tagja, és ő informálódik a helyszínen a helyzetről. Itt van egyébként az Adenauer alapítvány egyik tagja körünkben is. Most pedig úgy gondolom, hogy majd üdvözöljük Brokurat, hogyha megérkezik, de hát nagyon kevés az időnk, mert az egyiptomi meghallgatás után van még egy zárt körű meghallgatás Oroszországról, tehát szeretném először is bemutatni a vendégeinket. Ahmed Samid itt van, a Tolerancia, illetve Erőszak ellenes intézet vezetője Kairóból, ezen kívül itt van körünkben a külügyi ö, ügyekkel foglalkozó szabizottság vezetője az Európa Tanácsban, Gerold úr, a Konrad Adenauer Alapítvány részéről. Ezen kívül a kollégák azt is javasolták, hogy legyen itt a körünkben egy kairói emberi jogi szervezet képviselője. Nem tudott eljönni a szakértő a Human Rights Watch-tól, mert jelenleg Washingtonban van, ezért nem tudott eljönni hozzánk. És ezen kívül itt van körünkben az EKS részéről, aki a közel-keletért felelős szakértő. Számid úrnak adnám meg a szót, és az első körben talán egy 7-10 percet beszélhetne. Köszönöm szépen a meghívást, elnök asszony. Ugye lezárultak a választások Egyiptomban, de választás, jó választás, jó demokráciát jelente. Azt hiszem, hogy nincsen demokrácia megfelelő jogok nélkül. 501 egyetemi parlamenti képviselőből kevesebb, mint 10 képviselő nő van. Nagyon sok mindenkit kineveztek. Nincsen demokrácia, civil társadalom és szabad média nélkül. Egy olyan országban, ahol 40%-a az embereknek nagyon szegény, a demokrácia nem számít, ha egy-két politikai párt nagy pénzügyi támogatást garantál a szegények számára. Hölgyeim és uraim, a szociális szerződésben egy szakértő az emberekkel kapcsolatban azt mondta, hogy van egy szerződés a nép között, úgy tűnik, hogy ez olyan kapcsolat, mint az apa és a fia között. Egyiptomban van egy apa, és az apa nem tudja elfogadni, hogy 25 éves fia azt csináljon, amit akar. Egyszerű, ennyire egyszerű. De nagyon is bonyolult ugyanakkor. 75%-a az embereknek Egyiptomban 65%-uk 35 év alatti, 40%-a ennek a 65%-nak 25 év alatti, és tudom, hogy az EU testületek ezt a fontos kérdést teszik fel. <coughs> Mit tegyünk? Thomas Fredman egyedi cikket írt, idézek tőle, azt mondta, miután meglátogatta Egyiptomot, ha látjuk az elefántokat repülni, akkor fogjuk be a szánkat és jegyzeteljünk. Van egy egyiptomi filozófus, aki két napja azt írta, igen, a forradalom sikeres, de az ország meghalt. Azt akarta ezen mondani, hogy a régi rendszer nem újítható meg, nem építheti magát újjá a régi rendszer. Nagyon sok fiatal egyiptomi, akik az előző évet nem úgy hívják, ahogy mi, önök, a nemzetközi közösség átmeneti időszaknak nevezte. Mi úgy neveztük, hogy a visszavágás, a bosszú időszaka. Nincs olyan ország, amely demokratikussá válik úgy, hogy katonai vezetők a muszlim testvériséggel egyezkedve garantálják, hogy ne változon semmi. Ez nem demokrácia. Az első ö, hét után, amikor összegyűltek az egyiptomiak, rájöhettek, rájöhetünk, hogy nagyon sok minden változott. A kormányzó, Mubarak kormányzó pártját felváltották a muzulmán testvériség pártjának tagjai. Hát ők nem az előző rendszer képviselői, de ugyanúgy viselkednek, mint az előző rezsimbeliek. Ha látják a belügyminisztert, aki a képviselőházban azt állítja, hogy a tiltakozókat nem fegyverrel tartották vissza. És akkor azt látjuk, hogy tapsolnak a képviselők, amikor ez elhangzik, akkor megértik, hogy csak a neveket változtatták meg, nem a politikai programot. Hmm, kiváltképpen, amikor emberi jogi jelentések, nemzetközi és helyi eh, emberi jogi jelentések készültek, és azt mondták, hogy a rendőrök fegyvereket alkalmaztak, minden erőszakot meg eh, bevetettek a tiltakozók megállítására. Nem lehet egy bürokratától azt kérni, hogy vázolja fel Egyiptom jövőjét. Ha a helyzet ennyire sötét, akkor azt javaslom, hogy az EU ne támogassa ezt a rendszert amikor legitimációs problémák vannak, amikor a kormánynak nagy legitimációs problémája van, amikor a legtöbb politikai párt minden nap, amikor rosszul képviselik magukat a parlamentben, egyre inkább veszítenek a legitimációjukból. És akkor látjuk, hogy fiatalok haragját az utcákon, Hát ezt nem lehet ezt a helyzetet támogatni. Ha tényleg támogatni szeretnének egy kormányt, amelyet nagyon is szűklátókörű politikai csoport támogat, én a, a szelefistákról és a muzulmán testvérségről beszélek, amikor az egyiptomi civil szervezetek, nemzetközi civil szervezetek és helyi civil szervezetek a kormány támadással néztek szembe, és katonai támadással, és a parlament támadásával. Mert csinálják a munkájukat, és állandóan azzal vállalják őket, hogy a nyugati ügynökök. Milyen demokrácia ez itt Egyiptomban? Milyen jövőnk van? Hölgyeim és uraim, ami Port Saidban történt, ez nem csak egy foci probléma különböző tényfeltáró küldetések azt mutatták, hogy ez egy célzott, direkt támadás volt a fiatal aktivisták ellen. És nagyon sok YouTube felvétel is igazolja ezt, hogy egy célzott támadásról volt szó. Egyébként uraim, amikor az egyiptomi katonák maximális erőszakot alkalmaznak. Akkor de most, amikor tiltakozókat megölnek, vagy a tehér téren, vagy Kára utcáin letépik a nőkről a ruhát, milyen legitim legitimációval? Az én hőnszeretett országom, hazám, fiatal generációja mit, mire számíthat? Mit mondhatok nekik? Van egy honlap, különböző egy blog, egyetemi bloggerek, scuffcrime.net.com Nézzék meg ezt a honlapot. Nagyon sok világos bizonyítékot, tém, képet, videót találnak. Megláthatják, mi történik Kájra utcán. Köszönöm. Thank you, Mr. Sami. Köszönöm szépen Sami úrnak, és Eszembe jutott, hogy tegnap volt egy afet vitánk Oroszországról. Ott ugyanerről szólt a vita, hogy a civil szervezetek és a különböző egyéb szervezetek EU-s támogatásokat kapnak, és tulajdonképpen a nyugat szószólói. Sokszor halljuk ezt olyan kormányok oldaláról, akik ezen szervezetek munkáját delegitimizálni akarják. Csak szerettem volna ezt említeni. Ugyanakkor kezdetben elfelejtettem elmondani, hogy nagyon rossz a helyzet, és egyre romlik, de örülünk annak, hogy Michael Nabil bloggert régiben szabadon engedték, ennek a mozgalomnak a részese ő, még ilyen rossz körülmények között is ez megtörténhetett, és azt hiszem, hogy a nemzetközi szolidaritásnak volt ebben része. Most pedig Torkin úr kap szót. Köszönöm szépen, nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, és erről fontos témáról beszélhetek, és elmondhatom a véleményemet az egyiptomi helyzetről, és a választások fontosságáról, a választások utáni időszakról. Azt gondolom, parlamenti választások nagyon fontos szerepet játszanak a, ez egyiptomi fejleményekben, vagy akár demokratizálódásban. Azt hiszem, talán ez a legfontosabb lépés Mubarak elnök óta, amióta az ő hatalma véget ért. A parlamentben első ízben tud egy reprezentatív csoport szerepet vállalni, amely szembe helyezkedhet a katonai vezetése, és ahogy az előttem szóló elmondta, Látni kell azt is, hogy ez a lépés még nem zárult le, még nem történt meg a az átállás a demokráciára teljes mértékben. Nincs világos konszenzus arról, hogy hogyan is fog a továbbiakban fejlődni a politikai rendszer Egyiptomban, és nem tisztázott azt sem, az sem, hogy hogyan fog megállapodásra jutni az egyiptomi politikai vezetés, hogy hogyan tud az ország egy új politikai rendbe átlépni, és úgy gondolom, hogy ez lenne a demokráciára való átállás legfőbb eleme. Tehát a katonai vezetés, a parlament, amelyet a muszlim testvériség dominál, és a tiltakozók az utcán. Három csoport van. Azt gondolom, egyikőjük sem kellően legitimált jelenleg, harcolnak a legitimitásért Egyiptomban. A Szabadság és Igazság párt a parlamentben úgy tűnik úgy értelmezi szerepét, hogy ők egy delegált hatóság, és most, hogy megválasztották őket, tárgyalhatnak a katonai vezetéssel, anélkül, hogy a lakosság további bevonását a politikába figyelembe kellene venniük. A tiltakozásokat továbbá nem támogatják, le akarják állítani azokat, és a katonai vezetéssel akarnak tárgyalni csupán. Ugyanakkor azonban nem jók a megérzéseik politikai értelemben, egyfajta amnestiát próbálnak kieszközölni a katonai vezetésnél, ami valószínűleg további ö, tiltakozásokhoz vezet. Számi úr azt hiszem nagyon jól összefoglalta az emberi jogok megsértését Egyiptomban. Azt gondolom jelen pillanatban az alkotmányos folyamat egy nagyon fontos elem. Ugyanis a menetrend, az ütemterv, amely még létezik, azt irányozza elő, hogy az elnökválasztások előtt fogadják el az alkotmányt, és az elnökválasztásokat július elejére tervezik, talán még előbb is sor kerül rájuk. Úgy gondolom, hogy tekintettel erre a menetrendre nincs idő arra, hogy a megfelelő folyamat történjen, amely során egyfajta nyilvános vitára kerülhetne sor, amelyre szükség van. Azt gondolom, a jelenlegi ütemtervet tekintve valószínűbb, hogy egy új alkotmányt gyorsan átvisznek a parlamenten, vagy a régi alkotmányt esetleg némileg módosítják, és ezt léptetik ismét csak hatályba. Azt hiszem tehát, hogy ez egy igen nagy akadály az új politikai rendszer kialakulását tekintve. Bizonytalanság uralkodik a parlament hatáskörével kapcsolatosan is, van-e jogalkotási szerepe a parlamentnek. A katonai vezetés által meghatározott átmeneti alkotmány szerint nincs ilyen jogköre, de a parlament szerint igen. Szeretne beszólni, beleszólni a jogalkotásba. Ez idő alatt a, sajt, a véleménynyilvánítás szabadságát nem tartják tiszteletben az országban, a pluralizmus sem érvényesül megfelelő módon, amely ugye a demokrácia előfeltétel, a médiát szigorúan szabályozzák, és eljárnak a különböző civil szervezetekkel szemben is. Ez és egyéb tényezők arra mutatnak, hogy a katonai vezetés nem változtat álláspontján, és abból indul ki a katonai vezetés, hogy egyfajta külföldi összeesküvés képezi az alapját elsősorban a tiltakozásoknak. Nemrégiben volt egy felmérés, miszerint az egyiptomiak 74%-a ellenzi azt, hogy az USA civil szervezeteket támogasson Egyiptomban. És mindennek a hátterében természetesen még ott van a gazdasági válság is, és a biztonsággal kapcsolatos problémák, a jogrend, a jogállamiság fenntartásának a problémája. Láthattuk ezt a labdarúgó felkelések kapcsán, vagy az, azzal kapcsolatos események kapcsán. Erős ellenállás áll fenn, tehát az Európai Unió szerepvállalásával kapcsolatosan, de úgy gondolom mégis nagyon fontos, hogy az Európai Unió határozott szerepet vállaljon, és fontos, hogy arra összpontosítson, hogy megfelelő üzenetet közvetítsen a nyilvánosság felé, annak érdekében, hogy minél nagyobb mértékben legitimálja saját szerepvállalását az egyiptomi kontextusban, és meghatározza, illetve ha, sikerre vigye a legfőbb prioritásait. Tehát Európának azt kell üzeni, hogy támogatja az egyiptomi népet, és nem a saját külpolitikáját próbálja érvényre juttatni, azt kell üzennie, hogy az egyetem népet támogatja abban, hogy egy igazán pluralista, demokratikus jogállami rendszer jöjjön létre Egyiptomban. Úgy gondolom az alkotmányos folyamatnak, egy inkluzív folyamatnak kell lennie, amely a jogállamiságot támogatja. Fontos a jogállamiság, a gyülekezés szabadságának és a szólás szabadságának az érvényesülése. Ezek olyan alapvető elvek, amelyek a demokratikus folyamat alapját, magvát képezik. Úgy gondolom a civil társadalom mindennek fontos részét képezi. Tudom, nehéz, kényes egyensúly ez, de azt gondolom, hogy a főképviselő nyilatkozata a civil szervezetekkel kapcsolatosan valószínűleg azt célozta meg, hogy az egyiptomiak a jelenlegi jogállami kezdemény szabályait betartsák, hiszen sokan visszanyúlnak a Mubarak eh, rezsém eszközeihez, és nem tartják tiszteletben a jogi eljárásokat. Úgy gondolom tehát, hogy a fő prioritásokat kell szem előtt tartani, meg kell tennünk mindent, amit tudunk annak érdekében, hogy egy e, legitim, elszámoltatható, felelős kormány jöjjön létre, amely egy széles körű szociális konszenzusra épül, társadalmi konszenzusra épül, és tiszteletben tartja az alapjogokat. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen Dvorkin úrnak a javaslatokat. Most pedig dr. Géroldnak adom meg a szót, aki az Adenauer Alapítvány Európai Irodájának igazgatója. Elnök asszony, igen tisztelt képviselők, köszönöm szépen, hogy meghívtak ma erre a rendezvényre. Úgy tudom, 7-10 percem van arra, hogy elmondjam az álláspontomat. A brüsszeli Konrad Adenauer, a Konrad Adenauer Alapítvány brüsszeli irodájának vezetőjeként nem vagyok az arab térség szakértője, nemrégiben még a nyugat-afrikai térséggel foglalkoztam. Azt mondták nekem, hogy főként a Konrad Adenauer alapítvány helyzetéről kell ma beszélnem, amennyire tudok eleget szeretnék tenni ennek a kérdésnek. Három részre tagolom az előadásomat. Először is, ami a kronológiát illeti, a kairói irodánkkal szembeni eljárásról fogok beszélni, arról, hogy milyen vádakkal illettek bennünket, milyen partnerei vannak az Adenauer Alapítványnak Egyiptomban, és harmadszor beszélek majd arról is, hogy az elmúlt napokban milyen eseményekre került sor, milyen új fejleményekről lehet beszámolni tegnap óta. A Konrad Adenauer Alapítvány több mint 30 éve tevékeny Egyiptomban, különböző civil szervezetekkel dolgozik együtt helyben, de együtt dolgozik a kormányjal is és a gazdasági szereplőkkel. A globális célkitűzésünk az, hogy erősítsük a civil társadalom tevékenységét a demokratikus struktúrák kialakulásának támogatása céljából. Ottani kollégám Jakobs úr, egy iszlám szakértő, iszlám tanulmányokat végzett a Kölni Egyetemen, valamint politológiát is tanult, és 2007 óta ő vezeti az egyiptomi kirendeltségét, kirendeltségünket. Emellett ott nősült meg, két gyermeke is van, éppen ezért személyesen is érintett az ottani helyzetben. Egy rövid áttekintést adnék a fejleményekről. Tavaly, december 29-én a Konrad Adenauer Alapítvány irodáját átkutatták biztonsági erők, rendőri erők. Úgy tűnik ügyészségi utasításra, de nem volt bírói rendelkezés erről. A dokumentumokat lefoglalták, és az ottani számítógépeket is, és a helyiségeket lezárták. A Konrad Adenauer alapítvány további tevékenységét betiltották Egyiptomban. Ez év január harmadikán Jakobs urat a hatóságok elé idézték, és öt és fél órán keresztül kellett válaszolnia a vizsgálóbíró kérés, kérdéseire az alapítvány tevékenységével kapcsolatosan. Azt ígérték neki, hogy hamarosan az iroda újra folytathatja majd munkáját, és hogy visszakapja majd a lefoglalt dokumentumokat és számítógépeket január 11-én, aztán a az ügyészség közölte az alapítványjal, hogy az eljárást folytatják, az alapítvány ellen is, hogy a dokumentumok és a számítógépek továbbra is az ügyészségnél maradnak. Pötering úr, aki az Adenauer alapítvány elnöke és az Európai Parlament egykori elnöke, ezeket a fejleményeket önkényesnek titulálta. 18-án a CDU főtitkára Gröhe úr találkozik majd az egyiptomi nagykövettel Berlinben. Egyébként teljesen független a alapítvány az említett pártól, és utalni fog arra, illetve fel fogja hívni a figyelmet arra, hogy a két ország közötti egyetműködés számára nagyon fontos, hogy civil szervezetek és többek között a Konrád Adenauer Alapítvány is zavartalanul folytathassa a munkáját. Westervele külügyminiszter az egyiptomi Egyiptomba látogat, és felhívja figyelmet a civil szervezetek fontosságára Egyiptomban, bírálta az egyiptomi hatóságok magatartását, és a múlt héten az ügyészség közölte az alapítványjal, hogy büntetőjogi eljárást indítanak Jakobs úrral szemben, és egy munkatársával szemben, Báde asszonynal szemben. Mindketten, illetve egyikőjük sem hagyhatja el az országot, ugyanezen napon Pötering úr ismét csak találkozott az egyiptomi nagykövette, és ismét bírálta, illetve kifogást emelt ezzel az eljárással kapcsolatosan. Tegnap este Pötering úr Kajróba utazott, ott a külügyminiszterrel fog találkozni, vagy találkozott már azóta, valamint Abu Nagál asszonyjal, aki a nemzetközi kapcsolatokért felelős egyiptomi miniszter. Rátérek a második részre, még a vádak. Két területre bonthatjuk ezt a részt. Egyrészt egy szabásértési eljárást indítottak, ahol a vád főleg az, hogy a Konrád Adenauer Alapítvány illegális módon civil szervezetet működtet Egyiptomban, másodszor pedig azzal vádolják az alapítványt, hogy szintén illegális módon külföldi pénzek felhasználásával, amelyekről nem tettek bejelentést, amelyeket nem vettek nyilvántartásba, ezekkel dolgoznak az országban. Ez a vád az alapítvány ellen irányul, Jakobs úr ellen is, aki ugye az alapítvány vezetője Egyiptomban, ezt most ezt a vádat kiegészítették egy további váddal, illetve ezt most felerősítette a büntetőeljárás megindítása. Tudjuk, hogy egy ilyen eljárás indult, még nem tudjuk, hogy őket személyesen mivel vádolják. Abból indulunk ki, hogy valószínűleg kémkedéssel vagy árulással vádolják őket, de erről még nem nyilatkozhatunk biztosan, hiszen még nem kaptuk meg a vádiratot, az elkövetkezendő három napban ígérték ezt nekünk, hogy megkapjuk a vádiratot az alapítvány partnerei, nos, a kihallgatás során Jakob úrral közölték, hogy nem az egyiptomi civil szervezetekkel való együttműködést sérelmezik. Én azonban mégis megemlíteném a partnereink listáját, egy viszonylag rövid listáról van szó, Először is itt van az Információs és Döntéshozatali Támogatási Központ, ez egy tanácsadó és kutatási, kormányzati hatóság, aztán az ifjúsági nemzeti tanács, továbbá egy gazdaságkutatói intézet, a politikai kutatóintézet helyben, Partners in Development, a nők és gyermekek jólétével foglalkozó intézet, az Egyiptomi Ifjúsági Föderáció. Tehát ezek nagyjából azok a szervezetek, amelyekkel együttműködik az alapítvány Egyiptomban. A harmadik terület, mik az aktuális fejlemények? Ma a német Bundestagban a CDU, CDU-CSU frakciója és az SPD frakció, SDP frakció indítványára megvitatják a témát, a három legfontosabb pontját emelném ki ennek az indítványnak. A német Bundestag felszólítja a német szövetségi kormányt, hogy a Konrad Adenauer alapítvány munkatársaival szemben folytatott eljárást azonnal állítsák le. Emellett az egyiptomi hatóság got, hatóságot fel kell hívni arra, vagy fel kell hívni a figyelmüket arra, hogy mennyire fontos a civil szervezetek szerepe, és világossá kell tenni, hogy Németország számára a német politikai alapítványok szabad tevékenykedése nagyon nagy jelentőségű, a tekintetben, hogy az orsz- Németország továbbra is támogassa Egyiptom demokratikus fejlődését. Szeretném elmondani, hogy Németország bilaterális úton 240 millió eurónyi egyiptomi adósságot szeretne átcsatornázni a különböző fejlesztési projektekbe. Továbbá Németország 240 millió eurót bocsát rendelkezésre demokratikus és jogállami struktúrák kialakítására Egyiptomban, illetve a régióban, de hát főleg Egyiptom profitál ebből. Talán hozzá kellene még fűzni azt is, hogy érdemes lenne az egyiptomi hatóságoknak foglalkozniuk az Adenauer alapítvány vezetőinek nevével, Merkel asszony, Helmut Kohl és Lamert úr, a német Bundestag elnöke is közéjük tartoznak többek között, tehát egy illusztris társaságról van szó. Zárásképpen elmondhatom, hogy a jelenlegi helyzetben nem látunk javulást, sőt, romlott a helyzet. Pötering úr, mint ahogyan az imént már elmondtam, találkozik majd a miniszterekkel, az egyiptomi hatóságok felhívták a figyelmet arra, hogy a Konrad Adenauer alapítvány nem fogják kesztyűs kézzel kezelni. Egy demokratikus rendszer keretében vezették be ezt a folyamatot, a Hatalom megosztás alapján. Ez azt jelenti, hogy az igazságügyi szerveket, amelyek függetlenek, nem lehet befolyásolni. A kérdés az, hogy hagyja-e el az alapítvány az országot, most valószínűleg ez nem fog bekövetkezni, az alapítvány továbbra is szerepe, szeretne tevékenykedni Egyiptomban, és szeretnék utalni arra is, hogy számunkra azért nehéz felhagyni az ottani szerepvállalással, mert Báde asszony, aki ugye szintén vádlott az ügyben, egy egyiptomi férfi felesége, ott él alapvetően, nem hagyhatja el egyszerűen az országot, mert és nem vonhatja ki magát egyszerűen az eljárás alól, és szívesen válaszolok a kérdésekre. Elnök, köszönöm szépen, amiért elmondta, beszámolt róla, hogy hogyan járt az Adenauer alapítvány. Nagyon komoly a helyzet, ez biztos, és hát el lehet képzelni, hogyha egy ilyen alapítvány, amelyet a német kancellárasszony, különböző miniszterek is támogatnak, egy ilyen alapítvány esetében aztán az egyiptomi hatóságok egy így bánnak ezzel az alapítványal, hát akkor hogy bánnak egy helyi szintű szervezettel? Mielőtt megadnám a szót a külügyi szolgálatnak, Szeretném most megadni a szót David úrnak, aki a másik országokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség vezetője. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, hogy megtartják ezt a meghallgatást, elnök asszony, rendkívül időszerű ez, és nagyon hálás vagyok a kollégáimnak, a barátainknak, az itt résztvevőknek, és azért, hogy egy valós képet mutatnak arról, hogy mi is történik most Egyiptomban. Úgy vélem, hogy az első kérdés, amit fel kell tennünk magunknak, az az, hogy meglepődtünk -e ezen az eredményen, és úgy gondolom, hogy a legtöbbünk esetében a válasz nem erre a kérdésre. Úgy gondolom, hogy azt láthattuk a választásokon, amiket vártunk, most szabadon beszélhetünk itt az Európai Parlament. Talán a szalapisták kicsit többet kaptak, mint amit ezt gondoltuk volna, de ami a muzulmán testvérséget illeti, úgy gondolom, hogy azt az eredményt kapták, amit mi is vártunk. Pont azokban a napokban voltam Egyiptomban, amikor a választási szabályról tanácskoztak, és találkoztam a különböző politikai ideológiákkal, és egy itteni parlamenti képviselő számára ez érdekes lett volna látni, hiszen mi demokratikus országban élni, tehát láttuk, azt láttuk, hogy, hogy hogyan fog kialakulni a választási rendszer ott. elméletben a szavazatok 34%-ával 100%-ban megkaphatták volna a rendelkezésre álló helyeket. Ez nem így történt, viszont a szabály alkalmazása lehetővé tette volna ezt. Hogyha hasonlóak lettek volna az adatok az egész országban, akkor az egész torzuláshoz vezetett volna. Tehát elsősorban nem lepődtünk meg az eredményen, másodszorban pedig arra is gondolnunk kell, hogy mi az oka annak, hogy a muzulmán testvériség ilyen magas győzelmet ért el. Nem szabad elfelejteni, Mubarak idején pozitív szerepet játszott a muzulmán testvériség abban, hogy támogatták a népességet, például szociális igényeket próbáltak kielégíteni, és ezért a választások idején az azt jelentette, hogy és nem szeretnék túlságosan belebocsatkozni ebbe az aspektusba, de ez azt jelentette, hogy um, így jutalmazták őket uh, azért, amit Mubarak idején tettek, tehát ők voltak az igazi, ők voltak az egyetlen opozíció, opozíció egyetlen ellenzék, még akkor sem nem is létezett politikai ellenzék. Szerintem jó uh, munkát végeztek a, az egyiptomi emberek számára, és ezért uh, értékelték így az egyiptomi emberek is a választásokon mi lesz a jövő? Nos, egyetértek számival, amikor a SCAF-ról a fegyveres erők legfőbb tanácsáról beszélt. Ez lehet, hogy nem annyira jól szervezett, nem, nem, nem, nem tudom annyira jól megszervezni a beszédemet, mint ahogy akartam volna, mert nagyon sok mindenről szeretnék beszélni. Először is nem szabad elfelejteni, mit is itt a Liberation című francia lap egy évvel ezelőtt. Azt mondta, uh, uh, let's hope this does not... Ez egy egyszerű dolog, amit láthattok Egyiptomban ezt írták ebben az újságban. Na nézzük meg, hogy mi fog történni majd az alkotmányjal. Ez egy alapvető tényező lesz Egyiptom jövője szempontjából. nem szeretnénk Európaként senkit sem kioktatni arról, hogy mit kell tenni a saját országukban, hiszen minden ország egy szuverén ország, de a parlamentben és az Európai Unióban elfogadtunk az Európai Bizottság részéről egy javaslatot, és még ma is a kollégák kaphattak egy e-mailt, bár ha itt ültek az ülésen, akkor nem látták, kaptunk egy levelet Kathy Ashton-től, illetve Füle biztostól, azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell értelmezni a többet-többért elvet a szomszédsági politikában. A szomszédsági politikunkban van ez a több és több elv. Ez nem azt jelenti, hogy bárkire rá szeretnénk készíteni az érvei, értékeinket. Itt arról van szó, hogy megvizsgáljuk a kapcsolatokat, és arról, hogy hogyan lehet elmélyíteni a kapcsolatokat. Például, hogyha a kapcsolatok elmélyítéséről beszélünk, akkor arról is beszélünk, hogy hogyan lehet még több támogatást nyújtani a szomszédságunkban élő országok számára, például anyagi támogatás formájában igényeik kielégítésére, és ezt a több és több elv alapján kívánjuk megtenni. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy mik a fő forrásai a költségvetésünknek Egyiptom esetében. Ez azok számára, akik nem szeretik a matematikát, egyfajta progresszív regresszió, tehát nagyon sok szám fog egymás után következni. Először is knows that even if today we are told that the tourists a turizmus 30%-ot tesz ki, 30%-a kevesebbet, mint a forradalom előtt, ez nem helyes adat, egyértelműen nem 30%-ról van szó, ez sokkal-sokkal kevesebb sajnálatos módon. Van egy barátom, aki egy portugállal él együtt, és Kairóban az egyetlen jobb hotel igazgatója is azt mondta, hogy az egész hotelben már jó, összesen 6 darab vendég van, hát ez nem túlságosan sok, és nem akarok többet mondani a hotelről, mert könnyű lesz beazonosítani, és nem akarom reklámozni itt ezt a hotelt. A második dolog, ezek az adatokat nagymetében csökkentették. Második dolog, a második bevételi forrás Egyiptom számára az a 7-8 millió egyiptomi, aki külföldön él. Ez az adat nagymértékben csökkent a libiai események miatt. Ez az első valóság. Másodszorban viszont figyelembe kell venni azt is, hogy mennyire bizonytalan az egyetemi helyzet, a, ezért a, nem küldenek most már pénzt a kivándorlók Egyiptomba. Ugyanez a helyzet Portugáliában és hazámban is, de ezt ne idézzék, kérem. A harmadik aspektus, ez a szuazi csatorna átlépése, illetve az ehhez kapcsolódó jogok. Ez az egyetlen olyan bevételi forrás, amely nem változott meg a forradalom után. Ez is egyfajta bevétel, de emlékezzünk arra, hogy ez egy progresszív csökkenés. Ez azt jelenti, hogy minden egyes alkalommal kevesebb mint a korábbi adat. A negyedik bevételi forrás az a gázból származó bevétel. Nem kell emlékeztetni senkit sem arra, hogy talán 12-szer fordult az elő, hogy felrobbantották a Jordániába, Izraelbe vezető gázvezetékeket, és ezek a bevételi források sem léteznek már. Az egyetemi barátomnak azt szoktam mondani, hogy Egyiptom az egyetlen olyan utolsó ország, függetlenül a problémáitól, ahol szívesen lennék politikus. Egy olyan ország, ahol több mint In a democratic, uh... több mint 80 millió ember él, nem könnyű egy ilyen országban infrastruktúrával szolgálni, nem könnyű megadni az egészségügyi, oktatási, lakhatási szolgáltatásokat, tehát egy nagyon fontos, nagyon nehéz feladat, főként ha, ha nincsen olajtartaléka az országnak. Tehát ezekkel a fő erőforrásokból kell a költségvetést létrehozni, és nagy munkanélküliség is. Úgy gondolom, hogy az én félelmem ezzel a forradalommal kapcsolatban, hogy nagyon rövid időn belül az emberek azt fogják gondolni, hogy tulajdonképpen korábban jobban éltem, és eh, még akkor is, hogyha kritizálják a korábbi napokat, de mindig eh, kritizálni fogják eh, ezeket, és ezért figyelembe kell venni azt, hogy még mindig van idő arra, hogy mind a katonai erők, mind pedig a parlamenti többség, és most eh, szinte kizárólag a muzulmán testvérségre utalok. Tehát meg kell nézni azt, hogy milyen fajta társadalmat szeretnének kifejleszteni középtávon, milyen fajta alkotmányt fognak megfogalmazni, hogyan fogják ratifikálni ezt az alkotmányt, mert úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos lesz nagyon fontos, hogy eh, egy referendum által támogassák ezt az alkotmányt, hogy az emberek láthassák azt, hogy milyen fajta társadalommal fognak majd élni. És amit elmondhatok az az, hogy jelenleg csalódott vagyok a fejlemények eh, tükrében, de még mindig reménykedek abban, hogy ez meg fog változni úgy, hogy az, eh, az egyiptomiak jólétét szolgálja. Köszönöm szépen, David úr, és köszönöm szépen, hogy kitért a gazdasági helyzetre. Tíz perccel több lesz szükségünk, mert 15 perccel később kezdtük az ülést. Nasira Bulu asszonynak adom meg a szót. Közelkeleti osztály vezetője az LKS-nél. Köszönöm szépen. Az LKS szemszögéből azt mondanám, hogy a legtöbb értékelés és aggály, amelyet megfogalmaztak ebben a vitában, ezeket osztjuk teljes mértékben. Ami a politikai kérdéseket illeti, úgy gondoljuk, hogy Egyiptom nagyon nehéz demokratikus átalakulási folyamaton megy keresztül, ami a rendkívüli állapotot illeti, még mindig ez van, ami a katonai bíróságokat illeti, amely katonai bíróság elé civil ö, személyeket is állítanak. Itt azért a, a civil szervezetek kérdése is felmerült. Az utolsó ponttal kezdeném, amikor ez leszámoltak a civil szervezetekkel. Ez igen aggasztó. Um, Catherine Ashton is szólt erről, az EU főképviselője, küldjük főképviselője. Az LKS, az EU álláspontja elveken alapul abban az értelemben, hogy a gyülekezési szabadság alapja a politikáknak, a demokráciának, a civil szervezeti, szerveződésének. A civil szervezetek ezen átalakulás hajtóerői, a helyzet elfogadhatatlan, felhívtuk az egyiptomi hatóságok figyelmét többféle úton, módon, hogy azonnal vessenek véget ennek a folyamatnak, és orvosolják ezt a helyzetet. Ami a gyülekezési szabadságot életezerről szóló törvényt, amelyet most dolgoznak ilyenek, meg kell felelnie a nemzetközi normáknak. Mi úgy gondoljuk, hogy ez kiemelt prioritást kell élvezzen. Az EU követsége Kairóban egységesen lépnek fel, mobilizáltuk őket, egységesen fogunk fellépni egységes frontot fogunk képviselni, minden alkalommal előről el fogjuk mondani, megismételjük többször. Ma az EU különleges képviselő mm, Bernadette Leone tegnap ezzel a konkrét kérdéssel foglalkozott, felvetette ezt. Különböző magas szintű gyűléseket vagy találkozókat szerveznek a különböző érintettekkel, az átmeneti egyiptomi hatóságokkal. Ezt a csatát folytatni kell nyilvánvalóan, és még több várható a következő napokban több csata. Kapcsolatban állunk az Egyesült Államok külügyminisztériumával, nekik is vannak problémáik a helyi civil szervezeteikkel, helyszínen lévőkkel. Ebben a leszámolási akcióban, igen, az európai civil szervezetek, amerikai civil szervezetek voltak érintettek, de a helyi egyiptomi civil szervezeteket is érintette ez a leszámolás, erről ne feledkezzünk el. Ami a választási folyamatokat illeti, egyetértünk azon értékelésével, hogy alapvetően zöggenőmentesen zajlott le, de voltak azért hiányosságok nem szabad, nem kérdőjelezhetjük meg az eredményeket, felkészülünk arra, hogy a választás eredményeként létrejött hatóságokkal együttműködjünk, tehát kötelezettségvállalás, ez a kulcs szó. Mint önök is tudják, nem tudtuk megfelelően megfigyelni ezt a folyamatot választási megfigyelési misszióval, de támogattuk a helyi szervezeteket, és diplomáciai megfigyelő csapatunk ott volt a helyszínen. Ezt a folyamatot közelről figyeljük, az üzenet most pedig az, hogy Egyiptomnak civil jogrend irányába kell elmozdulni, a polgári jog irányába, ami a katonai tanácsot illeti be kell tartania ezzel kapcsolatos ígéreteit, kötelezettségvállalásait. Aztán az utolsó hozzászólása kapcsolatban a gazdaság helyzete súlyosbodik, ez aggajdalommal tölt el bennünket. A nemzetközi pénzügyi szervezetek, beruházási bankok ezt a kérdést vitatják meg, hogy hogyan lehet megfelelni a széleskörű igényeknek, tudják, hogy Egyiptom tárgyalásokat folytat. Az IMF-fel valamilyen megállapodást kívánnak kötni, és itt az a kapcsolatban, hogy ezt a helyzetet hogyan lehetne feloldani a civil szervezetek leszámolásával kapcsolatban, aztán az alapjogok, szabadságok, elvek kapcsán. Igen, az új európai szomszédsági politika többet többét elv alkalmazását irányozza elő, tehát ha nem tartják tiszteletben az alapvető jogokat, ennek lesznek politikai következményei, ezekről sem szabad elfeledkezni. Köszönöm szépen. Most pedig két kolléga egy szót, van-e még? Brandner asszony. De Kaiser asszony következik először. Köszönöm szépen, igyekszem gyorsan. Szeretném elmondani első pontként, hogy engem sokkol az, hogy mi történt, sokkoló. Ha lehet, a kollégáknak azt szeretném javasolni, miután van egy emberi jogi sürgősségi indítványunk a kapcsolatban, jövő héten lesz egy ilyen, az elmúlt eseményekre kell vonatkozni, a sporteseményekre, de azt gondolom, hogy ki lehet -e szélesíteni az emberi jogok megsértésével kapcsolatos sürgősségi indítványokat, ki lehetne terjedni a, az Adenauer alapítványt ért atrocitásokra is. Második dolog. Mário azt mondta, és egyetértek, hogy ami a muzulmán testvériség eredményét illeti. A Hamas győzelme óta Palesztinában már pár éve, amikor a választási folyamat nagyon is demokratikus volt, érezték ezt az alapszellemiséget, és, és úgy tűnik, hogy ez elterjedt. Nyilvánvalóan megdöbbent az eredmény az Ainur. Amikor Szudánban voltam tavaly, Észak-Szudánban, több hetet töltöttem ott, sokat beszéltek ott nekem, és azt gondoltam, hogy valamilyen taktika, vagy valamilyen stratégia, Basírnak a stratégia, sokat beszéltek nekem arról, hogy a szalafisták eh, veszélyeztetik a rezsimet, és nagyon sok pénzzel érkeztek. Tehát eh, akik kvázi megvásárolták az embereket. Azt szerettem volna megtudni, hogy Egyiptomban meg kellene magyarázni. Tehát ugyanez a fajta jelenség van. Hát nincsenek nagyon messze, Szudántól nem vagyunk messze. Aztán még egy kérdésem volna. Mi a helyzet, hogy hogyan szavazott a katonaság? nem tudjuk, de gyakorlatban talán csak tudjuk. Valaki talán tud válaszolni. Köszönöm szépen. Látom, hogy az Oroszország meghallgatása érkeznek légát, meg egy kis időre van szükségünk, aztán nem sokára kezdjük. Romero López asszony. Köszönöm szépen. Én is szeretnék, szeretném kiemelni azt, hogy itt a parlamentben tudomásul vettük azt, hogy mi történt az Adenauer alapítványjal. Veronik kolléganőm azt mondta, hogy szimptomatikusnak tekinthető ez arra, hogy ez a folyamat hogyan alakul. Ez inkább visszalépés, mint előrelépés. Mm, Személy urat Rómában ismertem meg, parlamenti, eh, az Euromed gyűlésben. Én Andalúziából érkeztem, és örülök annak, hogy az Al-Andalus intézet az egyiptomi szabadságharc szimbólumává vált. Szeretnék arra utalni, hogy a fő veszély, ami most fönnáll, ezt a káosz követően, az erőszakot követően, az a veszély áll fenn, hogy a katonaság úgy érzi, hogy még több hatalmat kell magához ragadnia. A muzulmán testvériség, a szalafisták szerepe, hát kényes kérdés mindez. Abban az értelemben, hogy mert eh, talán a katonasághoz csatlakoznak. Nem járulnak oda, nem járulnak hozzá, hogy civil demokrácia alakuljon ki de mi ebben reménykedtünk persze. A civil demokrácia kialakulásában ez a folyamat nem halakol tovább, inkább hátra visszalépnek, visszaesés van. Ez a muzulmán testvériséget is érinti. Tehát gondoljunk csak az iszlamista pártokra Törökországban, Marokkóban, Tunéziában. Mindenki a demokráciához közelinek eh, tartja magát, de most minden attól függ, hogy a demokratikus ellenzék hogy alakul, ez a, az a benyomásom, hogy nem egyeztettek, de hát ez elengedhetetlen fontosságú lenne. Most elkerülni azt, hogy létrejön egy alkotmány, arról kell gondoskodnunk, hogy az elnökválasztásnál ugye ott várható egy új alkotmány, de 70%-os muzulmán többségünk lenne, akkor muzulmán alkotmány alakulna ki, tehát arról kellene gondoskodnunk, hogy az ellenzék valóban civil demokráciát hozzon létre, más csoportok védnöksége nélkül. Egyetemű célokat kell megfogalmazni, a demokratikus alkotmányért kell kiállni. Nem az erőszak mellett, ugye a Tahir téren a fiatalok között az erőszakos fiatalok titakozását erőszakosan elnyomni nem szabad, békésen kellene tudni gyülekezniük, hogy valóban kialakuljon egy alternatív demokratikus ellenzék a muzulmán pártok mellett amelyek még a katonaság fogságában vannak, mint a muzulmán pártok is. Így lehetne eljárni. De ez egy lassú folyamat. Mert ez a demokratikus ellenzék nem tükröződik a parlamentben. Brandner asszony. Röviden, nagyon szépen köszönöm Gerold úrnak is a világos szavakért. Még egy kérdésem volna az alkotmányozó folyamata kapcsolatban. A választott képviselőknek csak egy része fog ezen részeni, lehet, hogy senki sem. Mi a helyzet? Ki vesz részt rajta? Kérnek-e segítséget kívülről, a tanácsot? A... Van-e lehetőség ha azt mondja Dwalkin úr, hogy megint úgy fog bekövetkezni, hogy nincs széles körű részvétel, nos hát akkor hogy lehetne segítséget nyújtani, hogy mégis úgy következzen be mindez, hogy az embernek ne az a benyomása legyen, hogy a nyugatiak beavatkoznak. Szerintem fontos pillanat lesz, hogy lehet ezt a folyamatot támogatni. Mi a benyomás? Mi történt meg, mit terveznek még? Köszönöm szépen. Van egy kis időproblémánk. Szemi urat kérem, hogy röviden válaszoljon, és Dwalkin is. És esetleg majd négy szem közt meg lehetne válaszolni ezt a kérdést, mert megfelel négy szem közti válaszként, akkor Szemi jónak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Először is, ami a civil nem egyiptomi civil ö, szervezeti aktivistákat illeti. Öt év börtön várhat ezek az emberekre az egyiptomi ö, BTK egyetemében. Ha nem hagyhatják el az országot, az azt jelenti, hogy a bíróság egytől öt évig teljedő büntetés szabhat királyuk. Ezt én úgy látom, hogy itt be kell avatkozniuk a nemzetközi erőknek, a SCAF által szervezett. A SCAF a nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi együttműködés miniszterét kérte arra, hogy kezdje el ezt a leszámolást a civil szervezetek egyik legfontosabb. Ennek a parlamentnek meg kell mutatni a SCAF-nak, hogy, hogy Abunaga asszony, nem tudom, az Európai Parlament megteheti vagy sem, az, hogy Abornaga nem kaphat vízumot az EU-ba, ez például nagyon is direkt felépés lenne. A tisztelt miniszter asszonynak, ha nem adnák meg a vízumot az EU-ba. Ez egy egyetemi jelzés lenne, és az ő munkatársainak. És az EU így is reagálhatna erre. Második dolog. Ami a szalafistákat életi, Egyiptomban a katonaság nem szavazhat, tudom, hogy a Szudánban a katonák szavazhatnak, Egyiptomban nem. Van egy közvetlen kapcsolat a szalafisták, a katonák és a muszulmán testvérek között, igen, van kapcsolat. Ahogy David úr említette, Egyiptomnak nagyon sok gá- földgáza van, de az egyiptomi embereknek van egy nagy gondjuk, otthon nincsen gáz gáz. Az egyetlen szervezet ebben az országban, amely ellenőrzése alá vonta a gáz kitermelés, az a kormány. A különböző közetek vezetői hozzáférnek, tehát ha valaki otthon szeretné beszeretetni a gázt, ha közvetlen kapcsolatban szeretnének lenni a, a, az átlag lakossággal, garantálják ezek a vezetők a gáz fejében, nagyon alacsonyan adják a gázt, ez cserébe szavazatot várnak. Nem gondolom, hogy az EU, nem gondolom, hogy az EU-nak be kellene avatkozni az alkotmányzási folyamatba. Ez senkinek sem fog segíteni, csak az iszlamistáknak. Az egyetlen dolog, amelyet én kérnék, ha Egyiptomra néznek, nézzék, mint Algériát a 90-es években, vagy Törökországra nézzenek, mint a 8 80-as évek Törökországára. Ez a kettő keveréke, köszönöm. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek az előadásokat, és folytatjuk majd, nem csak a sürgőségi indítványjal, de monitoringgal is. A következő napi randi pont zárt ülés. Kérem szépen, mm, mindenki, aki érintett, jöjjön közelebb az oroszországi témában. Akik nem maradhatnak itt, az átülésen kérem hagyják el a termet.